Először az Európai Tanács nevében Deladev Dóva úr kap szót. Parancsolja. Köszönöm szépen. Szeretném megragadni az alkalmat az Európai Tanács nevében, hogy gratuláljak a Sárlömány díj miatt. Kedves képviselők, az Európai Tanács decemberi ülésein kettő fő téma lesz megvitatva. Az egyik a befektetési politika, és a másik pedig Ukrajna. A pénzügyi válság az Európai Uniót arra sarkalta, hogy újra gondolja gazdasági stratégiáit. Az Európai Tanács pedig ebben gondolkodik most, és a befektetések is ennek értelmében az Európai Tanács napirendjére kerültek. A befektetések terén nagyon sok olyan projekt van, amelyet ki lehet használni, és erre tartalékok is rendelkezésre állnak. Az ambiciózus projektek azonban nagyon gyakran nem kapnak megfelelő finanszírozást, még akkor sem, hogyha európai potenciáljuk egyértelmű. Ennek persze megvannak az okai. A válságnak nagyon nagy hatása volt mindenkinek a viselkedésére, a gazdasági szereplők és főként a privát befektetők viselkedésére, akik nagyon óvatosan közelítik meg a befektetések kérdését, és csak a, profi, a biztos profit reményében fektetnek be. Azonban ez a helyzet nem folytatódhat így. Éppen ezért az Európai Tanács egyik legfontosabb fő célja az lesz, hogy visszaállítsa a bizalmat. Ezért a befektetéseket kell ösztönözni, és Európában a befektetési kereteket kell javítani. Ezért az Európai Tanács irányelvekkel fog három területen előállni. Az első egy európai alap felállítása a stratégiai befektetésekre vonatkozóan, és így 2015 és 2017 között meg fogjuk tudni valósítani ezeket a befektetéseket. Itt a többi intézmény segítségére is szükség lesz, hiszen társjogalkotóként nagyon gyorsan kell tenni valamit a jogalkotási javaslattal kapcsolatban, hogy minél hamarabb akár már 2015 első felében megvalósulhassanak a befektetések. Emellett az Európai Befektetési Bank a saját alapjait is be fogja vetni. Második terület, strukturális reformokat fogunk folytatni, és a növekedést próbáljuk meg serkenteni, ugyanis ezek az államháztartások megfelelő kezelése nem valós, tehát enélkül nem valósítható meg. Fontos ezen kívül a jogalkotási biztonságos keret is. Harmadsorban pedig egy olyan környezetet próbálunk teremteni, amely hitelessé teszi a befektetési politikánkat. És itt is nagyon fontos lesz a társjogalkotás jogalkotói feladatunk, ugyanis javítanunk kell a jogi kereteken, A holnapi Európai Tanács politikai orientációkat és prioritásokat fog megfogalmazni, céljának, illetve felelősségi köreinek megfelelően, amelyek a, a szerződésben szerepelnek. Azonban a reálgazdaságban ezen prioritások átforgatása a mi feladatunk és a mi felelősségünk. Ezért az Európai Tanácsnak és az Európai Bizottságnak és a parlamentnek együtt kell fellépnie annak érdekében, hogy hamar meghozzuk azokat az eredményeket, amelyeket az állampolgárok várnak tőlünk. Lettország nevében is szólhatok, hiszen ők a következő soros elnökség. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezt a befektetési keretet megtegyük. Biztos vagyok benne, hogy az Európai Parlamentnek is fontos ez a cél, hiszen már néhány héttel ezelőtt a vita során is kiderült ez itt a parlamentben. Kedves parlamenti képviselők, tisztelt elnök úr, engedjék meg, hogy röviden Ukrajnára is emlékeztessek, ahol a helyzet továbbra is nagyon bizonytalan. Az ország keleti felében nagyon, aggódó, nagyon aggasztó helyzet alakult ki, és tudom azt is, hogy nagyon sok európai parlamenti képviselő is osztja ezen aggodalmakat. Az Európai Tanács közelről fogja követni a helyzetet, és készen állunk arra, hogy amennyiben ez szükséges, további kezdeményezésekkel éljünk. Ahogyan önök is tudják, Federica Mogherini ezen a héten Kiev látogatott, és minden bizonyal a tanácssal meg fogja osztani az ott tapasztaltakat. Az új ukrán kormány ugyanakkor eltökélt abban, hogy gazdasági és politikai reformokat hajtson végre, és támogatnunk, ösztönöznünk kell őket ebben, hogy az országban a reform folyamatot be tudják teljesíteni. Köszönöm szépen a figyelmüket, és várom a kérdéseket, illetve véleményeket. Biztos vagyok benne, hogy Tusk elnöknek ezeket tolmácsolni tudom még a holnapi ülés előtt. Egyébként a januári ülésre pedig elnökünk is el fog látogatni önökhöz. Köszönöm szépen, Deledova úr. Most pedig Juncker elnök úr kap szót a bizottság nevében. Herr Präsident, meine sehr verehrten Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Nagyon örülök, hogy a bizottság álláspontját ismertethetem a holnap induló európai tanácsi üléssel kapcsolatban, és hálás lennék hogyha tájékoztatnák azokat a kollégákat is erről az álláspontról, akik nem vették az alkalmat, hogy ide látogassanak az ülésre. Hogyha ugye nem hallgatják meg azt, amit mondok, akkor nehezen fogják tudni kommentálni és állást foglalni vele kapcsolatban. Mindannyian úton vannak, mondja az elnök, azért, hogy az ön által elmondottakat világgá kürtöljék később. Nagyon örülök ennek, mondja Juncker úr. Elnök úr, két elemet kell kiemelnünk, amikor a csúcs találkozóról beszélünk. Először is Európának új megközelítésre van szüksége a beruházásokra vonatkozóan. Javítanunk kell a beruházások körülményeit Európában. A beruházási lehetőségeket kell növelnünk, és keleti szomszédunknak, Ukrajnának segítenünk kell a keleti helyzet stabilizálásában, abban, hogy átvészeljék a telet, és tovább haladjanak a reformok útján. Emellett erőfeszítéseket kell tennünk arra vonatkozóan, hogy mindezen célkitűzéseket sikeresen végrehajtsuk. Néhány megjegyzést tennék az új beruházással kapcsolatos megközelítésünkre vonatkozóan. November 28-én az Európai Bizottság bemutatta 2015-ös növekedési tanulmányát, amely egy átfogó növekedési munkahelyteremtési beruházási csomag része. A bizottság egy átfogó megközelítést javasol, amely három alapvető pillére épül, és mind három pillérnek össze kell kapcsolódnia egymással és eh, ezekre vonatkozólag az EU-s intézményeknek és a tagállamoknak közös erőfeszítéseket kell tenniük ahhoz, hogy sikeresek lehessünk és hosszú távú eredményeket érjünk el. Beruházásokat kell eszközölnünk, strukturális reformokra van szükség, és elő kell mozdítanunk a fiskális, fiskális fegyelmet és a fiskális konszolidáció révén. Szeretném röviden elmondani, hogy részletesen hogyan is néz ki ez a három pillér. Először tehát koordinált beruházási ösztönzésre van szükség. Meg kell teremtenünk a megfelelő körülményeket a nagyobb arányú, fenntartható beruházásokhoz. Ez az elsődleges prioritásunk a bizottság részéről. Hogyha nincs beruházás, akkor lelassul a gazdasági növekedés, rövid távon és hosszú távon a versenyképesség is sérül. Európában 15%-kal alatta van a beruházások aránya a válság előtti időszakhoz képest, ezen változtatni kell. Amikor a beruházási csomagunkat bemutattam önöknek november 26-án, már elmondtam, hogy létrehozunk egy európai alapot a stratégiai beruházások számára együtt az EBB-vel, a beruházási bankkal. A cél az, hogy közös közpénzzel és magánpénzzel megvalósuló projekteket indítsunk Európában, amelyek máskülönben nem tudnának megvalósulni. E, emellett külön oda akarunk figyelni azokra az országokra, amelyeket a válság különösen súlyosan érintett. Sok-sok területen valósulnak majd meg ezeket a projektek, és a legkiválóbb projekteket kívánjuk kiválasztani. Ide tartoznak például a szélessávú internet, az energiainfrastruktúra, a megújuló energiák, a KKV-k, a magas technológiájú vagy csúcs technológiájú egészségügyi ellátás és egyebek. Arra nem tehetek vállalást itt és most, hogy konkrét projekteket fogunk fi- finanszírozni, hiszen a projekteket külön-külön meg kell vizsgálni gazdaságosságuk alapján, annak szempontjából. Tegnap megjelent egy dokumentum, amelyet az ezzel foglalkozó munkacsoport készített, körülbelül 2000 példa szerepel ebben. Mindezen projektek természetesen nem feltétlenül gazdaságosak, ezt meg kell vizsgálni, ahogyan mondtam. Vannak azonban benne nagyon érdekes példák az rá vonatkozóan a balti államokban, Finnországban, továbbá regionális kórházak modernizálása, korszerűsítése Belgiumban, és így tovább. Csak néhány példát emeltem ki egy, el kell fogadnunk egy jogszabályt az együttdöntés keretein belül. 2015. januárjában fog az Európai Bizottság erre javaslatot tenni, és tám, ö, számítunk a parlament támogatására is, hogy mielőbb elfogadjuk azt. Remélhetőleg jövő év közepére az alap teljesen működőképes lesz. Annak érdekében, hogy mielőbb cselekedni tudjunk, számítunk arra, hogy az Európai Beruházási Bank és mielőbb megkezdi aktivitásait, a már rendelkezésre álló eszközöket felhasználva 2015 elején, és az Európai Beruházási Bank egyet is értett ezzel az alapvető elgondolásunkkal. Sok minden elhangzott arról, hogy a tagállamok hogyan tudnak hozzájárulni az alaphoz. Az új alap egy önálló alap lesz, azonban nyilvánvalóan sokkal több eredményt érhetünk el vele, hogyha tagállamok is hozzájárulnak pénzügyileg. Néhány tagállam már jelezte, hogy esetleg érdeklődne az iránt, hogy hozzá, maga is hozzájáruljon. Remélem, hogy a holnapi európai csúcs során az összes tagállam vállalást tesz arra, hogy részt vesznek ebben az alapban. A szavak nem elegendőek, pénzre van szükség. Én a magam részéről kifejezésre jutott, juttattam, hogy az Európai Bizottság nagyon üdvözölné azt, hogyha a tagállamok hozzájárulnának az alaphoz, részletes iránymutatásokat dolgozunk ki ebben a vonatkozásban jövő év januárban. Annak érdekében, hogy garantálhassuk, hogy a projekteket értékük alapján, megfelelőségük alapján választjuk ki, fontos, hogy független és szakértői elemzés készüljön arról, hogy az egyes projektek mennyiben megfelelőek és mennyiben gazdaságosak, mennyiben megtérülőek nem lesz ágazati és földrajzi előzetes allokáció vagy kvóta, ugyanakkor technikai, a technikai támogatást megnöveljük annak érdekében, hogy a projekt gazdák és az egyes tagállamokban jelenlévő eh, hatóságok megfelelő projekteket tudjanak előterjeszteni, és emellett lehetővé fogjuk tenni, hogy minden érdekelt fél hozzáférjen az esetleges projektekhez eh, gyorsan és hatékonyan. Emellett konkrét javaslatokat is teszünk majd, arra vonatkozóan, hogyan lehet az üzleti körülményeket javítani az administratív, a belső piacon jelenlévő administratív korlátok lebontásával. Szükség van arra, hogy strukturális reformokat hajtsunk végre. Elmondtam már a háromszögről alkotott véleményemet az intézmények tekintetében, a strukturális alapok, a államháztartások konszolidációja nagyon fontos elemei ennek a háromszögnek. Ezek nem egymással ellentétesek, hanem a három kéz a kézben halad. Nagyon jól tudtunk haladni közös ügyeinkkel a költségvetési deficitek kérdésében, de azért bizonyos esetekben ezek még mindig túl magas számot mutatnak, és az államháztartási hiány is nagyon nagy problémát jelenthet a beruházások szempontjából. A holnapi Európai Tanács minden bizonyal támogatni fogja a befektetési csomag összes elemét. Reméljük, hogy az innovatív pénzügyi eszközökre vonatkozó alapot a következő programozási időszakra nézve meg fogja duplázni. Ez sokkal hatékonyabb és intelligensebb felhasználását jelenti ezeknek az alapoknak. Én várom azt is, hogy a parlament támogat bennünket ebben. Kedves elnök úr, egy másik fontos napirendi pont a holnapi témánkban Ukrajna az új ukrán kormányt a reformprogramja miatt szavazták meg, és láttuk azt, hogy ambiciózus koalíciós szerződés, illetve cselekvési terv született meg. Nagyon örülünk annak, hogy politikai és gazdasági reformokat kíván végrehajtani az ukrán kormány. Az Európai Unió és tagállamai továbbra is segíteni hivatottak az, európai, az ukrán kormányt és az előtte álló kihívásoknak való megfelelésben. Nagyon fontos a fegyverekre vonatkozó rész, ugyanis láthattuk azt, hogy az elmúlt időszakban kevesebb fegyveres cselekményre került sor, de vissza kell vonni az összes fegyvert ebből a, erről a területről, és meg kell kezdeni a béke folyamat megtárgyalását, illetve a fegyverszünetet állandóvá kell tenni. Kelet-Európát stabilizálnunk kell, ugyanis a Minszki megállapodás értelmében ez fontos feladatunk nagyon mély recesszióba hullhat ez az állam, mert nagy problémákkal kell, hogy megküzdjön, és ezért soha nem látott pénzügyi támogatást kell, hogy biztosítsunk ukrán barátainknak. A különböző támogatási programokon keresztül. Összesen több mint 760 millió eurós hosszú távú hitelt folyósítottunk az elmúlt két hónap során, azok után, hogy több mint 600 milliót már nyáron kiutaltunk számunkra. Ezekből 250 milliót még 2015 elején továbbiakban is a rendelkezésre lehet bocsátani, amennyiben a politikai klíma ezt lehetővé teszi. Az IMF is az IMF segítségével is sikerült az államháztartási problémákat megelőzni Ukrajnában 15 milliárdos befektetésnek köszönhetően. Az Európai Unióban nagyon kevés tartalék maradt, úgyhogy a jövő évre vonatkozólag egészen kevés összegekről beszélhetünk. Amennyiben Ukrajnára fordítjuk minden tartalékunkat, akkor a következő két év során senki másnak nem fogunk tudni adni. Fontos az, hogy az ukránok két milliárd eurós kérelmét meg tudjuk valósítani, de miután az Európai Unió nem képes ezt egyedül átutalni, ezért a tagállamoknak is segítenie kell, többek között a költségvetési rugalmasság eszközén keresztül. Aztán itt van ugye a tél csomag, az energiacsomag, októberben ezt megvalósítottuk, és Ukrajna több mint egy milliárd köbméter gázt fog szállítani. Megkezdődött egyébként a gázszállítás. A továbbiakban is monitorozzuk közelről, vég, nyomon követjük a megállapodás végrehajtását, és januárban és februárban is nyomon követjük az eseményeket. Ennyit szerettem volna elmondani Ukrajna kapcsán, és majd meglátjuk, hogy az Európai Tanács, illetve az azt követő események milyen, tehát hogy az Európai Tanácson az, e, az európai tagállamok milyen felelősségről tesznek majd tanúbizonyságot. Köszönöm szépen, Juncker úr. Az Európai Néppárt nevében a frakció elnöke Weber úr kap szót. Tisztelt parlamenti elnök úr, tisztelt bizottsági elnök úr, tisztelt soros tanácsi elnökség. Most advent idején röviddel karácsony előtt úgy gondolom itt az ideje, hogy kívánságokat fogalmazzunk meg. Ezért ki is fejezném az első kívánságomat a közelgő tanácsi üléssel kapcsolatban. Hagyjuk magunk mögött a rugalmassággal és megszorítással kapcsolatos örök vitát. Arra várunk, hogy befejeződjön ez a vita, ami évek, hónapok óta folyik a tanácsban. Ezzel kapcsolatban nagyon jó javaslatok állt elő a bizottság. Elnézést, mondja az elnök, itt problémák vannak a tolmácsolással, Weber úr. Az olasz tolmácsolással ráadásul. kérdezem, hogy hogy felkészült-e az olasz tolmácskabin a munkára. Tehát az első ilyen javaslat a bizottságnak, a beruházási csomag volt, egy új javaslattal állt elő a bizottság, eh, amely a magántőkét kívánja mozgósítani, bevonni 300 eh, milliárd eurós eh, mértékben, és nem új eladósodást akar. Ezzel Európa azt teszi, amit mi Európaként meg tudunk tenni, és most aztán a tanács asztalára került ez a téma. Kérjük, hogy a tanács támogassa ezt a beruházási csomagot. Követeljük ezt a beruházást, szükségünk van erre a beruházási ösztönzésre, és ehhez természetesen a tagállamoknak is hozzá kell járulniuk. Én azt várnám el, hogy a lehető legtöbb tagállam már az elkövetkező napokban tegye világossá, hogy hozzá fog járulni. Németország esetében, a saját országom esetében is azt mondom, hogy jó lenne, hogyha Németország a saját hozzájárulását is világossá tenni a e beruházási csomag kapcsán. Ez egy fontos lépés lenne az úton, annak érdekében, hogy beindítsuk a gazdasági dinamizmust, és nagyon jó, hogy az Európai Beruházási Bank fog majd dönteni a végén, ugyanis nagyon sok olyan projekt van, amit beterjesztett már a tanács, vagy a tagállamok beterjesztettek, és megfelelnek igazából a tagállami kívánságlistának, de nem feltétlen azoknak a prioritásoknak, amik európai szinten előn kell, hogy élvezzenek. Egy másik dolog, amit el szeretnék mondani, kedves kollégák, az az a vita, amiben részt kellene venniük azoknak, akik több rugalmasságot, több időt szeretnének. Jean-Claude Junckernek az volt a javaslata, hogy márciusig kapjanak ezek az országok idők, például Olaszország. De természetesen nem szabad, hogy belekapaszkodjanak ezek az országok a Brüsszel részéről kinyújtott karba, hanem fontos, hogy a maguk feladatát is elvégezzék, a reformokat elindítsák, tehát a Brüsszel által kinyújtott segítő karba nem szabad csak belekapaszkodni. Franciaország az Európai Unió második legnagyobb országa szintén aggodalomra ad okot. Franciaországban arról vit, vitatkoznak, hogy vasárnaponként tartsanak nyitva bevásárlóközpontokat, tovább tudjanak vásárolni az emberek hogyha itt kivételt tesznek európai szinten, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy csak a Franciaországnak a saját strukturális problémáit próbálják meg, megoldani. Európának a második legnagyobb gazdasági erejét így próbálják meg előkészíteni, felkészíteni a globalizációra, és számunkra az is aggodalmat okoz, Eh, hogy egy erős francia ország nélkül nem lesz egész erős Európánk sem. És még egy eh, szempontról szeretnék beszélni, hiszen az elmúlt napokban eh, folyt a vita a Görögországban működő trojkáról, hogyha megnézem, hogy az európai partnerek mi mindent követelnek Görögországtól, egy olyan országtól, ami nagyon sokat letette az asztalra, már eddig is nagyon sokat követelnek, és amely egyébként a francia és olasz pénzügyminiszter támogatásával nagyon sokat megtett. Amit ez a két ember most követel, Görögországtól. Hogyha ezt összehasonlítom azzal, amit mondjuk Franciaországgal szemben támasztunk követelményként, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy itt nincsen egyenlő elbánásmód. Ezt a kérdést is fel kell tennünk magunknak, európaiként. Úgyhogy azt szeretném kérni, hogy a bizottságnak eh, a kinyújtott karját most önök fogadják el. Jó lenne, hogyha, eh, hogyha eh, Németország is belerakna ebbe a közös kalapba egy kis pénzt, a Franciaország pedig végre elkezdeni a strukturális reformokat. Ez egész Európa számára jó lenne. Számunkra, a néppárt számára az elkövetkezendő hónapok a strukturális reformnak a vitájáról fognak szólni, hiszen ez dönti el majd Európának a jövőjét. Szeretnék köszönetet mondani a bizottság munkaprogramjával kapcsolatos eh, eheti vitáért. Mi Franz Timmermant eh, támogatjuk abban, hogy a fontos feladatoknak egy szükös listáját határozza meg, és a prioritásokra koncentráljon. Ebben támogatjuk őt teljes vászélességgel, és kifejezetten szeretném leszögezni, hogyha adózásról van szó, aminek a kérdés a szociáldemokraták körében nagyon is kérdéses volt. Ezzel kapcsolatban nagyon jó javaslattal állt elő a bizottság. Moszkovici Eh, az illetékes eh, az adózás kérdésében egy szociáldemokrata, de úgy gondolom, hogy jó javaslatokkal állt elő, és a szociáldemokraták itt a házban a saját maguk biztosába ugyanannyi bizalmat kellene helyezenek, mint mi. Úgyhogy ezt eh, mindenképpen szerettem volna leszögezni, és még két pontot szeretnék említeni. Az első a T-tip kérdése. Nagyon örülök, hogy a tanács végre hajlandónak mutatkozik. Eh, az ausztrálokkal folytatott vita után végre tárgyalásba elegyedni eh, az amerikaiakkal is. A világ nem vár, hogy mi itt házon belül megállapodjunk, mi sokkal nagyobb elkötelezettségre, dinamizmusra van szükségünk Szeretnénk a világkereskedelemben előrelépést elérni az európaiak számára, ezért kifejezetten üdvözöljük, hogy a tanács itt is végre előrelépésekre szánta el magát, és uh, ut- utolsó sorban, de nem utoljára azt is elmondanám, hogy az ukrajnai és oroszországi fejlemények aggodalomra adnak okot. Ukrajnával kapcsolatban a bizottságjának elmondta a szükségeseket. Most elmondanám azt, amit Oroszországról gondolunk ezen a héten. Az orosz központi bank 16%-a, 17%-a növelte az irányadó kamatot. Oroszországban ez a belső országon belüli beruházási klímát is le fogja hűteni. Gyakorlatilag nem kerül majd sor beruházások, de Tegnap kicsik és stabilizálódott a rubel, de továbbra is folyamatosan zuhan. Azt kell, hogy mondjuk tehát, hogy a szankciók azok végre kifejtik hatásukat, de hát ennek azért nem örülhetünk. Moszkva számára világosá kell tenni, hogy a Moszkva által megkezdett út az egy rossz út, egy rossz út Oroszország számára. És világosá kell tennünk azt is, hogy az európaiaknak a kinyújtott segítő keze az továbbra is ott van, hogyha Oroszország partnerséget szeretne Európával, és vissza akar térni a nemzetközi jog tiszteletben tartásához, akkor ezzel a szankciókat is feleslegesség fogja majd tenni. Köszönöm szépen! van egy kérés különböző helyekről tömegével érkeztek zöldkártyás kérdések, de menjünk sorban. Beres asszony szeretne elsőként Weber úrhoz kérdést feltenni, parancsoljon. Kedves Weber úr, tisztelt elnök úr, nagyon is támogatom az elhangzottakat, de mit gondolnak önök a reform kérésekkel, amelyeket az önök által leginkább ismert országokkal kapcsolatban támasztanak. Például a nők munkája, a vasárnapi munka, a szegénység elleni harca, és mit fog Mário Dráginak válaszolni ön akkor, amikor a tagállamok agregált kérelmeit ítéli meg, hiszen ez nagyon nagy problémát jelent európai szinten. Perez kolléganő. Szerintem nagyon jól át tudom tekinteni azokat a néppárti kormányokat, amelyek Európában fennállnak. Az legutóbbi években végrehajtották a szükséges strukturális reformokat Valdis Dombrovski eh, Lettországban, az ír, a görög, a portugál kollégák mind-mind végrehajtották, amit kellett, megterhelve ezzel keményen az, a polgárokat. Ha megnézi azonban a növekedési rátákat Európában, akkor azt láthatja, hogy azok az országok, amelyek bátrak voltak, végrehajtották a reformokat, a növekedés motorjai most Európában ezért némileg értelmetlen a kérdés. Azok, akik a szegénység ellen fellépnek, azok, akik bátran nekilátnak a strukturális reformoknak, és megfelelő a jövő irányába mutató változtatásokat hajtanak végre, és a jövőben is ragaszkodunk ehhez. Az SZND részéről most Pitella úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Ma, december 17-én egy fontos ünnepet ünneplünk. Négy évvel ezelőtt, 2010-ben egy fiatal tunéziai állampolgár, Mohamed Tuazizi felgyújtotta saját magát. Ebből indult ki az arab tavasz. 26 éves volt ez a fiatal ember, és azon, az, azon a napon veszítette el munkahelyét. Munka nélkül nem csak a keresetünket veszítjük el, hanem emberi méltóságunkat is, az életünk értelmét, mert a munka egy olyan érték, amely értékkel tölti meg életünket. Minden órában Európában száz ember veszíti el a munkahelyét ma. Ez pedig tulajdonképpen egy háborús üzenet, ugyanis egy teljes generációról van szó. Nem tehetünk úgy, mintha semmi sem történne vagy teszünk valamit, erőteljesen lépünk fel, vagy pedig el fog bennünket söpörni az emberek haragja, mert az emberek dühösek, mert akik már elvesztették méltóságukat, munkahelyüket, azok szenvednek. Kedves Della Védova úr, a holnapi Európai Tanácsnak erről kellene beszélnie. Ön jó irányból tett tanúbizonyságot, a befektetési, beruházási terv a jó irányba mutat. Éppen ezért örülünk annak, hogy megváltozott a tendencia, ugyanis fontos az, hogy Európában a beruházási tervekkel rendelkezzünk. Manfred, ez az igazi prioritás szerintem. Ne annyira az összegekben gondolkozzunk, hanem gondoljunk azokra az emberekre, akik szenvednek, akik minden nap szenvednek. És ő miattuk van szükség a munkahelyteremtésre, a fenntarthatóságra, a gazdasági növekedés serkentésére és a beruházásokra. Most ezt a tervet meg kell valósítanunk, és minél hamarabb meg kellett tennünk. És világos célokat kell kitűznünk magunk elé. A legfontosabb, hogy a beruházások a kockázatos területekre is vonatkozzanak. Erre egyébként Juncker úr is utalt. Akik attól félnek, hogy a klímaváltozás terén nem teszünk elevet, annak azt válaszolom, hogy minden attól függ, hogy hogyan fogjuk tudni azokat a projekteket finanszírozni, amelyek az energiaváltási projektekre vonatkoznak itt Európában. Itt több pénzre van szükség, és ezért a tagállamok támogatását is meg kell nyernünk. Fontos az, hogy az alapba friss pénzek kerüljenek. És Weber úr is jól mondta, fontos, hogy saját állama, Németország tegyen valamit ezen a területen de ugyanakkor semlegesítenünk kell ezeket a beruházásokat, mert különben senki sem lesz hajlandó befektetni. Fontos az is, hogy semlegesítsük a tagállami társfinanszírozási projekteket is költségvetési szempontból. A rugalmasságra vonatkozólag egy kommunikáció fog megjelenni, reméljük, hogy ezzel minél hamarabb azokat az ösztönzéseket is ki tudjuk dolgozni, amelyeket a tagállamok részéről várunk a terv megvalósítása érdekében. De a bizottságot támogatnunk kell ebben, nekünk, ennek a parlamentnek kell a bizottságot támogatnia. És mi nem fogjuk e- önöket egyedül hagyni. Nem fogjuk megengedni azt, hogy az Európai Bizottságot meggyengítsük, mint ahogyan többen szeretnék ezt elérni. Itt ezen a parlamenti üléstermen kívül, de egyesek még akár a parlamenti ülésteremben is ezt szeretnék. De önöknek sem kell egyedül hagynia bennünket, a parlamentet be kell vonni az új európai stratégiai beruházási alap kidolgozásába, annak megvalósításába, és ennek az alapnak az irányításába is be kell vonni az Európai Parlamentet. Európa szenved, sajnos elég elfogadhatatlan dolgokat is láthatunk, ugyanis most a munkaprogramban nagyon kevés szó esik az adóelkerülésről, miközben nem találjuk, hogy honnan finanszírozzuk a munkahelyteremtést, ugyanakkor több száz milliárd tűnik el a tagállamok költségvetéséből az adóelkerülés és az adócsalás miatt. Mi nem ilyen Európát szeretnénk. Európa ellenségei nem Európán kívül vannak, hanem azok a cégek Európa ellenségei, akik nem fizetnek adót, illetve akik öm, támogatják az adóelkerülést, és az, adó, az Európai Bizottságnak ezekkel is foglalkoznia kell hiszen a munkaprogramban az Európai Bizottság olyan ö, eszközöket is bevett, amelyeket mi kértünk. Timmerman úr, ö, Moszkoviszi úr, Juncker úr megtették ezt, úgy látom, hogy most Weber úr is Moszkoviszinek drukkol, annál jobb. Mi mindig is támogattuk őt, és természetesen mindig is a jövőben is támogatni fogjuk őt, mert szerintünk jól fogja végezni, Európa érdekében fogja végezni munkáját. És mindjárt befejezem. Juncker úr azt mondta, hogy ez egy jó kezdet, ez egy új kezdet, reméljük, hogy ez csak egy kezdet, de ahhoz, hogy ezt meglépjük, ezt a lépést, ehhez, ehhez egy eltökélt, elkötelezett munkára van szükség. Pitella. Pitella úr, Julia Mull képviselő asszony szeretne önhöz kérdést feltenni, parancsoljon. Elnök úr, Pitella úrhoz fordulok ön azt mondta, hogy több pénzt kérünk. Természetesen nem az ön és a politikusok pénzéről van szó, legalábbis az olasz politikuséről. Ön milyen pofátlan azért? Hogy gondolja azt, hogy európai emberek vagy olasz emberek, akik amúgy is már mindent megtesznek annak érdekében, hogy eltartsák a családjukat, még további pénzeket adjanak önöknek? Az ön pártja és a oldal is mindent kirabolt Olaszországban, a szerencsétlen bevándorlókat is meglopták, a, Móze, a Mózes programot Velencében, a Milánói Expóban reggeltől estig csak lopnak, önök szégyeljék magukat. Kára kolléga. Kedves kolléga, szerintem az ön felszólalása önmagáért beszélt, nem is akarok erre reagálni. Csak annyit mondanék, hogy akkor amikor mindig sárt dobálunk valakire, akkor nem az állampolgárok érdekét képviseljük, mert valóban vannak rablók, és őket, ővelük fel is kell vannunk a harcot, de a mi pártunk és a mi politikai családunk a korrupció ellenében lép fel, a maffia, a bűnözés és a zsarnokság ellen lépünk fel. Mi azért kérünk a tagállamoktól, hogy a befektetéseket eszközöljék, és munkahelyeket teremtsenek, illetve gazdasági növekedést serkentsenek. Köszönöm szépen, most pedig az ECR frakció nevében annak elnöke Kamal úr kap szót. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Mi az ECR-ben üdvözöljük azt a tényt, hogy a tanácsa megfelelő kérdéseket teszi fel először is, hogyan tudunk beruházásokat eszközölni az Európai Unió országaiban, másodszorban, hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy támogatjuk Ukrajnában azokat, akik hisznek abban, hogy hisznek az önrendelkezésre való jogban, erről a kollégám majd később beszél, és üdvözöljük a beruházási csomagra vonatkozó javaslatot, és nem szükségszerűen a tartalma miatt, hanem azért, mert elindít egy vitát nem csak 315 milliárdról szóló vitát, hanem egy vitát arról, hogy hogyan tudjuk azt a több billiónyi, euró, több billió eurónyi magánpénzt mozgósítani, amelyel a növekedésbe és a munkahelyteremtésbe lehet beruházni. Persze vannak még nyitott kérdések, hogyan választjuk ki a projekteket az alappal kapcsolatosan, Weber úr is ezt a kérdést tette fel, hogyan kívánjuk mozgósítani a magántőkét, és más egyéb kérdések is felvetődnek. Ugyanakkor azonban a beruházásokról és a versenyképességről szóló vita cselekvést kell, hogy eredményezzen, hiszen egy belső piacunk van az árukra, szolgáltatásokra, tőkére vonatkozóan, azonban még nem zárult le az ezzel kapcsolatos munka. És a tőkével, tőkére vonatkozó belső piacsal kapcsolatos munka szinte még el sem kezdődött. De ne is beszéljünk egy igazi közös belső piacról, hisz mindaddig, amíg csak egy szabályozási unió létezik. Jól működő piacokra van szükség, ez az elsődleges dolog. El kell gördítenünk az akadályokat emellett a magánberuházások elől is EU- Európa szerte. Nem csak az infrastruktúrális projektekkel kapcsolatosan, hanem a KKV-kkel kapcsolatosan is, annak érdekében, hogy megvalósíthassák ötleteiket. Miért van az, hogy a nem banki jellegű finanszírozási eszközöket nem használják eléggé Európában? Hadd adjak egy, hogy mondjak egy példát. Én egy konkrét weboldalon szoktam hozzájárulni különböző beruházásokhoz, ahol a szegény országokban működő vállalkozók próbálnak finanszírozást szerezni, a projektjeihez. Miért van az, hogy én például 25 dollárról hozzájárulhatok egy szegény országban működő vállalkozó munkájához, ötletének megvalósításához, de saját választókerületemben nincs erre lehetőség. Megpróbáltam megoldást találni erre a problémára, és arra jutottam, hogy nem kell itt az államnak beavatkoznia, egyszerűen együtt kell működni a különböző vállalkozókkal a crowdsourcingot lehetővé tevő weboldalakon, hiszen megvan a pénz ahhoz, hogy, megseg- hogy segítsünk nekik projektjeik megvalósításában, van erre vonatkozó, erre, ebbe az irányba mutató szándék is. Tehát az akadályok lebontása kell, hogy legyen a legfőbb prioritásunk, de ez részét kell, hogy képezze egy körű gazdasági reformprogramnak. A tanács újra elmondta, hogy Európának kezelnie kell az energetikai kihívásokat is, ki kell alakítania az energetikai belső piacot, és bilaterális megállapodásokra is szükség van. Az ECR munkacsoportokat hozott létre mindezen területeken, amely új ötletekkel fog előállni. Tehát nem csak ott, ahol nem értünk együtt egyet önökkel, ott saját ötleteket fogunk előterjeszteni arra vonatkozóan, hogy hogyan kell megoldani a fennálló problémákat. versenyre van. Az nem lehet, hogy Brüsszelben a versenyek mellett érvelnek, és amellett, hogy a tőkét mozgósítani kell, miközben aztán hazamennek, akkor egészen mást mondanak, és nem hajtják végre a szükséges strukturális reformokat, mert bizonyos érdekcsoportok érdekei ezt megakadályozzák. Nincs más út, reformokra lesz szüksége. Mindenki nyilván újévi fogadalmakat tesz, én például többet szeretnék majd sportolni a jövő évben, de szólítsuk fel az EU vezetőit is, hogy tegyenek újévi fogadalmat. Tegyenek fogadalmat arra, hogy lebontják az akadályokat, csökkentik az administratív terheket, és ezáltal megkönnyítik a vállalkozóknak, hogy munkahelyeket teremtsenek. Reméljük azt, hogy 2015 olyan év lesz, amely során az Európai Unió újra megragad, nekiáll a munkának. És hát boldog új évet kívánok mindenkinek! Kamál úr, mondja az elnök, Coburn úr szeretne kérdezni öntől. Elfogadja a kérdését? Coburn úr, parancsoljon. Mr. Kamal. Kamal úr, egyetérte velem abban, hogy Európában a legerősebb országok azok, amelyek nincsenek benne az euróvezetben, és ahol vállalkozói kapitalizmus érvényesül. Talán ezen érdemes lenne elgondolkodni, nem? És aztán az Európai Unió miért az állami beruházásokra kíván támaszkodni? A kormányok nem teremtenek munkahelyeket, a vállalkozások teremtenek munkahelyeket. És mivel? Az Európai Unió úgy látszik ezt az alapelvet nem tudja megérteni, Kamál úrról nem gondolja, hogy ne, jobb lenne nekünk, hogyha kilépnénk az EU-ból? Mr. Coburn! Coburn úr! Coburn úr, hát azt kell, hogy mondjam, hogy már vártam ezt a kérdést, és másodszorban nem lepett meg tényleg ez a kérdés. Bárkit is meglepett ez a kérdés itt a teremben? Coburn úr, ön azt kérdezte, hogy miért van az, hogy az euróvezeten kívüli országokban nagyobb, több a beruházás. Tudom, hogy ön mindig elolvassa a beszédeimet, és akkor tudhatja, hogy én korábban beszéltem már erről, köszönöm a kérdését, és várom a kérdéseit az elkövetkezendő évek során is. Elnök, most a liberális frakció részéről Ferhofstadt elnök úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Tulajdonképpen nem a bizottsághoz szólni elsősorban, hanem a tanácshoz, hiszen lássuk be, a bizottság ambiciózus programot mutatott be, Nekünk most arra van szükségünk mindenek előtt, hogy a tanács ugyanilyen ambiciózus módon reagáljon csütörtökön és pénteken. És hát Delavedova úr, azt kell, hogy mondjam, hogy látván a, a, az előző következtetéseket, ugye ismerik a light kólát, hát ez light tanács. Ha megnézzük, hogy mi várható a holnapi hol és a holnap utáni tanástól, hát nem nulla a tartalma, de a nullához közelét. Az ember nem is látja ebből a szövegből, hogy Európa válságban van. Azt kérjük, arra szólítunk fel, és így tovább, és így tovább. Folyamatosan felszólítanak a részvételre, hát legyünk pont, fogalmazunk pontosan, nem felszólításokra van szükség, hanem kulcsfontosságú döntéseket kell hozni számos olyan kérdésben, amelyel amelyek elősegítik a bizottság számára, hogy végrehajtsa a programját. Végre el kellene dönteni például, hogy a 28 tagállam részt vegyen a garancia alapban. Nem meghívni a tagállamokat, vagy felkérni. Nem. Meg kell hozni a döntést, hogy igenis vegyenek részt a tagállamok ebben a garancia rendszerben és ehhez nem kell a stabilitási paktumot sem megváltoztatni, ezt a mai szabályoknak megfelelően is meg lehet tenni. Másodszorban azt kellene mondani, hogy a nemzetállamoknak nem kellene megadóztatnia az alapbevételeit, annak érdekében, hogy mindenki beruházhasson Európa jövőjébe. Harmadsorban dönteni kell a kondicionalitásról is, a holnapi csúcson el kell dönteni azt, hogy igen, az első beruházásokat ebben és ebben az országokban eszközöljük, ott, ahol pozitív struktúrális reformok történnek. Ez egy pozitív ösztönző lenne a reformok további végrehajtására. Aztán a telekommunikációs csomag. Mindenki azt mondja, hogy igen, majd kikerülünk a válságból, és így tovább, de hát a telekommunikációs csomag már hónapok óta a tanács asztalán van, és önök mit tesznek, csak visszafelé haladnak nem szabadulnak meg a roaming díjaktól, lényegében nem valósítják meg az internet semlegességet, valójában nem harmonizálják a spektrumpolitikát sem. Döntsenek már végre, ez egy olyan csomag, amely már több mint egy éve az asztalukon van, már több mint egy éve tervezik, hogy létrejöjjön a digitális piac Európában. Aztán ötöt sorban egy második csomagra is szükség van a digitális területen, hiszen mielőbb szükség lenne arra, hogy egyet egy egységes szabályozó létezzen a digitális piacon. Sok országban, Európában egyelőre nem használható a Spotify, a Netflix. Miért? Azért, mert nincs egy egységes szabályozó, és nincs egy egységes szerzői jogi rendszer. Aztán végre meg kellene hozni a döntést az energiaközösségről is. Hozzák már meg végre a döntést, hogy az Európai Bizottságot érezze a tanács támogatását, és neki láthasson a jogalkotásnak. És aztán végül, amiről Kamál úr beszélt, Kamál úr most felfedezte, hogy milyen jó lenne az egységes Európa, igen, most már jó úton halad, beszélt a tőkepiacokról, igen, valóban nincs egy egységes tőkepiacunk, nincs egységes hitelpiac, hogyha valakinek például egy országban van um, valamilyen uh, vagyona, akkor azt nem használhatja fel például arra, hogy egy másik országban hitelgaranciát nyújtson ezzel. Nem arra van szükség, hogy minden egyes európai csúcs után ezek a e, visszás következtetések jelenjenek meg. Azt látjuk a válság kitörése óta, 2008 óta, hogy nincs, nem születnek döntések. Én azt várnám a tanácstól, nem csak az olasz soros elnökségtől, hanem mind a 28 tagállamtól azt várom, hogy most végre határozott döntéseket hozzanak, ezzel támogatva az Európai Bizottságot és ezzel hozzájárulva ahhoz, hogy Európa kikerüljön a válságból. Ez az önök feladata, és én azt kérem öntől, elnök úr, Schulz elnök úr, tudom, hogy ön mindig ott van, azt kérem, hogy ezt a kulcsfontosságú üzenetet adja át a tanácsnak, amikor elmondja a beszédét a tanács megnyitásakor. Elfelhoztat úr, von úr. Fontos képviselőtársa kíván önhöz kérdést föltenni. Parancsoljon! Ferhoftat úr, ön a liberálisok frakciójának elnöke itt a parlamentben, és a liberális frakciónak a vezetője. Meg tudja nekem magyarázni, hogy miért kéri mindig az állam beavatkozását, a beruházási programokat, ahol az államok döntenek, ahol az állam hoz létre munkahelyeket, és nem a magángazdaság a 315 milliárd eurós programról, miért az állam kell, hogy döntse, miért az állam garantálja azt, hogy eh, itt pénz folyjon a gazdaságba, miért van az, hogy a vállalkozások számára a beruházásokhoz túl kockázatos a gazdasági környezet. Ezt ön liberálisnak tekinti így? Az, én javaslatom nem az, az én javaslatom és az Európai Bizottság javaslata alapján itt magántőke beruházásról van szó a projektekben, nem állami pénzek, nem közpénzekről van szó. Ön nem is értette, hogy miről szól az Európai Bizottság javaslata. A tagállamok garanciát nyújtanak arra az esetre, hogyha a beruházások egyike másik a rossz irányba megy és erre szükség van. Az összes intézményes beruházó egy dologban egyetért, az abban, hogy itt egy együttműködésről van szó, az állami garancia és az EBB részéről egyrészt, és másrésztről a magántőke részéről. Így tudunk kijutni a válságból. Tehát itt nem közpénzről van szó, én liberális vagyok, és a magántőke bevonását támogatom. Elnök, köszönöm. Most pedig az Egyesült Baloldal részéről Cimmer asszony kap szót. Köszönöm szépen Nos, én is szeretnék először a tanácshoz szólni. Számomra az a kérdés merül föl, hogy az európai pénzügyminiszterek találkozója után a holnapi tanácsülésre tekintettel milyen fajta előrelépések voltak? Volt-e tényleg valami fajta előrehaladás? Tényleg van-e hajlandóság a kormányzati képviselők részéről, hogy fenntartható módon beruházásokat erős pénzügyi alapon indítsanak el, és a beruházásoknak tényleg prioritást adjanak? Én ezt nem így látom itt igazából látom, hogy mire megy ki a dolog, amikor Juncker bemutatkozott, és egyáltalán amikor jelöltette magát a bizottság elnöki címre, akkor egy olyan programot mutatott be, aminek azt kellett volna szolgálnia, hogy szociális szempontból, gazdasági, ökológiai szempontból fenntartható fejlődést segítsen elő a tagállamokban. Nekem az a benyomásom, hogy ugyan Stors asszony a beruházási programnak a tartalmát nem igazán értette meg, valóban ebben igazat adok Verhofstadt, foglalkoztatnak, e valóban nem értette meg, de ő a tudatlansága vagy értetlensége ellenére fején találta a szöget, amikor azt mondta, amit én is mondok, hogy nem igazán támogatnám azt, hogy az állam a közkéz ruházzon be, hanem a magángazdaságnak kellene beruháznia. Ez az az irány, amiben haladnunk kell. Én továbbra is nagyon nagy problémának tartom, hogy a szükséges beruházások, a fenntartható beruházások Eh, azok, azok eh, nem nem eh, a közpénzekből történnek meg. Itt egyébként a német AFD párttal egy nagyon erős vitánk van nekünk. Önöknek tényleg olyan erős a bizalma a tagállami kormányokba, hogy, hogy képesek képesek megújulni, és nem gyakorlatilag idejét múlt projekteket támogatni, hatalmas gigaberuházásokat, hanem új programokat Eh, honnan tudhatjuk azt bizonyosan, eh, hogyha például megnézzük a Német Szövetségi Köztársaság pénzügyminiszterének, Gabrielnek eh, a nyilatkozatát, aki gyakorlatilag az európai pénzügyeket egy ilyen vuduvarázsláshoz hasonlította, hogy képesek lesznek ezek az emberek foglalkoztatáspolitikai, szociális szempontból fenntartható feladatokat ellátni majd. Én nem nagyon hiszek ebben, nem igazán fognak meggyőzni minket arról, hogy erre képesek. Időközben azt is tudjuk már, hogy ezzel összefüggésben ugye jött egy lista törlendő feladatokról, projektekről is. Nem tudom, hogy a beruházási feltételeket mennyiben fogja eh, befolyásolni ez a, eh, eh, ez a lista, milyen hatása lesz a beruházási programoknak arra a kérdésre, hogy például a környezetvédelmi sztenderdeket mennyiben tartják be. Azokat a sztenderdeket, amiket egyébként demokratikus úton itt közösen állapítottunk meg. Erről sosem esik szó a vitában. Itt például gondolok a tiszta levegő és hulladék programokra. Milyen hatással lesznek az új lépések ezekre eh, a programokra? azt mondják, eh, hogy ennek a listának, a törlendő listájának kicsi lesz a hatása. Na de hát eh, meg kell azt is vizsgálnunk, hogy, hogy tagállami, nemzeti, állami keretekben hogyan érvényesülnek a közösen megállapított szabályok. És a végsősorban azt sem tudja senki sem megválaszolni, eh, hogy az olyan projektekre, eh, amelyeket például most így összegyűjtöttek, eh, miért, miért nem nyújtottak be már korábban a magángazdaság képviselői pályázatokat, és miért nem indul el a magánberuházás. Köszönöm szépen! Cimmer asszony, von Storch képviselő asszony kíván önnek kérdést föltenni. Storch asszonynak úgy tűnik, hogy nagyon nagy az érdeklődése egy olyan téma iránt, eh, amit nem ismer. Tehát Storch asszony kérdezi az elnök úr, föl tenni a kérdését? Én nem igazán értettem Cimer eh, asszony hozzászólásából, hogy igent mondott el kérdésről. Talán ön nem értette meg azt, amit én mondtam, hogy hogyan működik a beruházási program, és valószínűleg Ferhofstadt eh, eh, urat sem értette meg. Itt gyakorlatilag hatalmas összeget kell <clears throat> rendelkezésre bocsátani a magánbefektetőknek ahhoz, hogy azok egyáltalán elkezdjenek beruházni. Honnan jön ez a pénz? Valószínűleg túl lusták ezek a magánbefektetők, vagy talán nem érdeklődnek a befektetések iránt. Hogyan magyarázza meg, hogy 91 milliárd, milliárd eurót kell rendelkezésre bocsátani, abból 66 milliárd eurót hitelből, azért, hogy egyáltalán beinduljon a beruházás. Hol van itt ebben az egész programban egyáltalán a logika? Storch asszony, kérem Juncker úrnak tegye fel ezt a kérdést, és ne nekem. Elnök, köszönöm szépen, most pedig a zöld frakció nevében Rebecca Harms elnök asszony kap szót. Äh, hát ugorjunk vissza térjünk vissza arra, amit Verhofstadt kolléga mondott. Ugyanis nekem is feltűnt az állásfoglalási indítványból, hogy a, tan, hogy a tanács az új ciklust Donald Tusk munkáját azzal indítja, hogy kifejezetten bátortalanul áll neki a kihívásoknak. Az a benyomásom, hogy mindazon tanulságokat, amelyeket látszólag levontunk az euróválságból, azokat most mind félre söprik. Nem látom, hogy a tanács készen állna arra, meg lenne a tanácsban az a szándék, hogy megtegyük a lépéseket, amelyekre szükség van, hogy hosszú távon stabil legyen az euró, és kilábaljunk a válságból. Nem akar nagyon nekifogni azoknak az intézkedéseknek, amelyekre szükség lenne ahhoz, hogy az egész Európai Unió gazdaságpolitikáját integráljuk. Egyértelmű, egységes gazdaságpolitika nélkül nem fogjuk tudni stabilan tartani hosszú távon az eurót. Nem tudom, hogy mit akarnak kezdeni ezzel a helyzettel. Tudom, a tanácsban az a vélemény uralkodik, hogy a polgárokkal szemben gyakorlatilag már nem is merik képviselni ezeket az e- gondolatokat, de hát mit kívánnak kezdeni a bizalomvesztéssel? Nézzük a LuxLeaks példáját. Én itt is egy nagy hézagot látok a tanácsi szövegben. A LuxLeaks-ből le kellene vonni a következtetéseket. A tanácsnak azt kellene mondania, hogy gondoskodni fogunk arról, hogy a nagyvállalatok végre ott fizessenek adót, ahol nyereségre tesznek szert. Ez egy olyan intézkedés lenne, amelyel azonnal vissza lehetne nyerni az európai polgárok bizalmát. Hölgyeim és uraim, nekem az a benyomásom, hogyha így átolvasom a tanácsi szöveget, és ezt összevetem azzal a beruházási listával, amely számos forrás felhasználásával jött létre. Az a benyomásom, hogy mindkét intézményben, a tanácsban és a bizottságban is azt gondolják, hogy a szabadkereskedelemmel, a szociális standardok lebontásával, a környezeti dömpinggel, valamint a nagy projektekbe való beruházással Európa szerte sikerülhet munkahelyeket teremteni. Szerintem ez nem így van, én ezzel nem értek egyet, és szerintem Juncker és Timmermans úrnak rendet kell tennie tekintettel erre a kívánság, hosszas-hosszas kívánságlistára. Timmermans úr, annak az a híre, hogy ön rendet tart. Hát akkor kérem gondoskodjon arról, hogy a beruházási csomagon, csomaggal tényleg csak olyan projekteket támogassunk, amelyek hosszú távú fenntartható gazdasági növekedést eredményeznek, és gondoskodjon arról, hogy egy olyan ágazat, mint az atomipar, amely 40 év után sem versenyképes, ne nyerje már támogatást az ilyen támogatások révén. Én sajnálatosnak tartom, hogy az egész beruházási csomag got elárasztják most a, azok a projektek, amelyek a múltba mutatnak, jó ötlet a csomag, remélem, hogy a végrehajtása is kedvező lesz. Ami Oroszországot illeti, örülnék annak, hogyha a tanácsi dokumentum nem mindig Ukrajnáról beszélne, hanem arról is szólna, hogy mi a jelenlegi helyzet. Nevezetesen arról, hogy az EU és Oroszország között most mély válság van. Mit tanulhatunk a tegnapi hírekből? Hát azt tanulhatjuk belőlük, hogy nem csak mi függünk az orosz energiaimportoktól, Oroszország eltérően a hidegháborús időktől most be van eh, épülve a nemzetközi közösségbe, része annak, Európa tehát helyesen, helyes döntéseket hozott Oroszországgal kapcsolatosan, és a tanács ne hagyja magát megosztani bármilyen, bármennyire is próbálkozik Moszkva. Hármzasszony, mondja az elnök, Etheridge képviselő kíván kérdést feltenni. Parancsoljon! Etheridge, Etheridge úr, az az úr, aki ott áll. Miss? Jó napot kívánok, boldog karácsonyt! Felmerült bennem egy kérdés nukleáris témában, ugyanis ezeket állami támogatásokkal segítik. Nem tudom, hogy ezek a erőművek nagyon nem hatékonyak, azért kell ennyire támogatni őket. Például gondolok a szélerőművekre, szélparkokra lehet, hogy azt lenne érdemes finanszírozni, ami úgy egyébként működik is. Ja, wenn man in groß... Hát, hogyha, hogyha Nagy-Britanniában az atomenergia ipar versenyképességében hinnének, akkor először is ezeket a projekteket nem a közvetlen támogatásra jelentenék be Brüsszelben, másodszorban pedig nem kívánnák meg azt elérni, hogy fix áron vegyék át a termelőtől az áramot, amit ugye garantálnak 25 évre előre, és garantálják annak az infláció követő voltát is, és ami gyakorlatilag teljesen ellentétben áll, például a németországi szárazföldi szélenergia hasznosítással, tehát itt máshogy működnek a dolgok, kedves kolléga. Most az FDD frakció nevében Nattel úr kap szót. Thank you, Mr. President. Uh, well, looking... Köszönöm szépen. Megnéztem a tanács napirendjét. Ugyanazok a témák, mindig ugyanazok a témák. Munkahelyteremtés és növekedés. Állandóan ugyanerről beszélünk, és mégsem történik semmi. Spanyolországban továbbra is 50%-os a fiatalok munkanélkülisége, Görögország és, Spanyol és Franciaország lassan elsüllyednek, és közben Európa részéről semmi sem történik, nem fogják tudni sem a jó, sem a rossz oldalról megváltoztatni a helyzetet. 21 milliárd euróról beszélünk, és ebből hirtelen 350 milliárd lett. Egy New Yorki ö, mese történet jut erről az eszemben, eszembe. Tulajdonképpen ez most átváltozik a Strasburgi tündérmesévé. Juncker úr. Kérlek. Hogyha önrealista, akkor ezt nem gondolhatja komolyan. Ma délután háromkor az európai, egy európai csata kezdődik, egy lóverseny, de aztán ma este lesz egy másik ö, verseny, ez a Super Fantasy nevet viseli. Ez az Európai Tanács. Az önök álmai tulajdonképpen csak gazdasági fantazmagóriák, nincsen semmi érték, értelmük, ez ö, csak egy történelmi ö, tapasztalat, de ne haragudjon, én nem ö, hiszek önöknek, mert ugyanazok a bürokraták javasolják a mostani gyak, ö, javaslatokat, akik tíz évvel ezelőtt ö, munkahelyekről tettek ígéreteket, és ö, gazdasági növekedésről. Az Európai Unió nem válasz semmire. Nagyon sajnálom ezt az európai emberek nevében, ugyanis az ön ö, beruházási terve tulajdonképpen csak egy nagy szép karácsonyi vacsora, és ezek után pedig mindenkinek nagyon boldog karácsonyt kívánok. Natál képviselő. Jakonszári képviselő asszony kíván kérdést föltenni. Önhöz is feltételezem, ön válaszolni kíván erre. Parancsoljon, Jakonszári asszony. Elnök úr. A képviselőtársam azt állította, hogy a bizottság javaslatai a beruházási programmal kapcsolatban csak a régi dolgoknak a folytatásai. Nem, az ő hozzászólása volt az, amit eddig is hallottunk korábban is. Mindig csak ugyanazt mondják, rossz humor, rossz viccek, mindig összehasonlítanak valamit egy lóversennyel, ezt ismerjük már. Úgyhogy nincs új a nap alatt, az én kérdésem önhöz az lenne, hogy önök mind a mellett, amit elmondtak, milyen alternatívát tudnak kínálni. A felsorolt alternatívákat önök mindig elutasítják. Önök mit javasolnak? This... Amikor az emberek fogadást tesznek egy lóra, akkor néha-néha nyernek, de úgy tűnik, itt soha nem nyerünk. A lényeg az, hogy az alternatíva egy szabad demokratikus Európa, amelyet nemzetállamok határoznak meg, alkotnak, amelyek önálló döntéseket hoznak. Viszont azt nem lehet, hogy az Európai Uniót olyan intézmények alkossák, amelyek teljesen de, nem demokratikusak, ha, ahol titkos döntések születnek a színfalak mögött. Mi a demokráciát, a szabadságot képviseljük, és ez az oka annak, hogy mi vagyunk az európai polgárok hangja. Most pedig De Graaf eh, frakció nélküli független képviselő kap szót. Juncker úr egy programmal állt elő, hogy az EU-n belül növekedést támogassa. Ez azt jelenti, hogy Hollandiának további 8 milliárd eurót kell elrabolnia a polgáraitól, hogy egy strukturális alapba töltse ezt a pénzt, azért, hogy felesleges repülőtereket építsenek, ahol kutya se jár, hogy zajvédő falakat építsenek, nem járt utak mellett, vagy pedig értelmetlen energiaprojekteket támogassanak. Talán itt mindenféle háttér megállapodásokat is fog kötni, ahogy azt luxemburgi miniszterelnökként is tette. A kezdeti 21 milliárd eurós összeget eh, eh, majd növelnie kell az EU-nak és az Európai Beruházási Banknak 300 milliárd eh, eurós magángazdasági hozzájárulással. Talán ezt is majd adókönnyítésekkel hálálják meg a vállalkozásoknak? Úgy gondolom, hogy még mindig hisz a bizottság egy délibábos Európai Uniós birodalomban, azonban túl nagyok a különbségek a tagállamok között, és ennek az egésznek, az birodalomépítésnek az árat a polgárok fogják megfizetni a csökkenő jól léte növekvő munkanélküliségen növekvő adókkal. Ehelyett az Európai Tanácsban az Európai Uniónak és az Eurozónának a megszüntetésén kellene dolgozni. Ez biztosítja majd a jól létet, hogyha bevezetjük az egyes tagállamokban a saját pénzeket, és a tagállamok lezárhatják a saját határaikat, kint tudják tartani a bevándorlókat és azokat a dzsihadistákat, akik a biztonságunkat fenyegetik. Úgy gondolom, hogy ezen kellene dolgoznia Juncker úrnak, vagy álljon föl a székéből. Most pedig eh, Grosztet asszony kap szót a néppárti frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is a tanácshoz fordulok, mint oly sokan, ugyanis ez egy nagyon fontos gazdasági csúcs lesz a munkahelyteremtés, a gazdasági növekedés szempontjából, és remélem, hogy ennek tudatában vannak eh, a állam és kormányfők, az emberek nem akarnak többet szenvedni. Éppen ezért a tanácsi nyilatkozatok egy kicsit kevésnek tűnnek számomra. Az igaz, hogy rosszból egyre rosszabbba megyünk, nincsenek már ambíciózók és, ambíciók, és nincsen szolidaritás sem az Európai Unióban. Most végre eljött a cselekvés ideje a tanácsban, az állam és kormányfők politikai szempontból is támogatniuk kell a stratégiai befektetések, beruházások tervét, a Juncker bizottságot. Itt vannak az eszközök az asztalon, most a mi feladatunk az, hogy minél hamarabb ezeket az eszközöket konkrétumokra fordítsuk át. Nem lesz fenntartható fejlődés, hogyha a gazdasági és pénzügyi stabilitást nem alkotunk. Ezt nem lehet akármire felépíteni, itt a privát tőkét is be kell vonni, és a jelenlegi helyzetből kell kiindulni gazdasági szempontból is. A bizottságnak és a tanácsnak a stabilitási paktumra is oda kell figyelniük. Az igazi stabilitás csak akkor valósul meg, hogyha strukturális reformokat végrehajtanak a tagállam, ugyanis ezekre szükség van akik ezt nem teszik meg, azoknak vállalniuk kell majd felelősségüket a népek előtt, akkor, amikor a kormányok nem voltak elég bátrak, akkor ez mindig is így ö, alakult. A gazdaság élénkítése, növekedési pályára való állítása ö, szerepel a gazda, az Európai Bizottság ö, programjában, ez sokkal kevésbé bürokratikus és sokkal célzottabb, mint korábban, de csak akkor fogjuk tudni megvalósítani mindezt, hogyha megvalósul a bizalom is. És itt eh, a transatlanti kapcsolatokra is felhívnám a figyelmet, fontos, hogy Európa ne marginalizálódjon, és ne egy eh, átmeneti eh, helyszínné váljon Amerika és Ázsia között. Ukrajna. Igen, igaz, hogy nagyon komoly, komoly ott a helyzet, támogatni kell Ukrajnát, de az is fontos, hogy ne csak a furkosbot politikáját alkalmazzuk Oroszországgal kapcsolatban, aki azért egy megkerülhetetlen nagy partnerünk is. Nem lehet félmegoldásokban gondolkodni, úgyhogy itt most arra emlékeztetnék, hogy világos ambíciókra van szükség, és Juncker urat támogatom ebben, majd meglátjuk, hogy a tagállamok mennyire lesznek felelősségteljesek. Gere Szálom úr következik. Köszönöm szépen. Kedves tanács és bizottsági urak! És itt félbeszakítják a felszólalót. Uh, speaking time, so we go to the next one. Következő felszólaló, következő Gerelvos Szalom úr. Azt akartam elmondani, hogy miután itt van az Európai Parlament humanitárius segítségnyújtással megbízott jelentéstevője. Egy fontos pontra hívnám fel a tanács figyelmét, az ebolára gondolok. Az ebola helyzet nem lehet másodlagos, ugyanis ezrek veszítik életüket emiatt, még akkor is, hogyha ez messze van tőlünk. Nekünk támogatnunk kell azokat, akik az ebola járvány megfékezésében segítenek, mert nem sikerült megfékeznünk azt, csak egyszerűen egy kicsit most lassabban terjed. De tulajdonképpen most is több ezer ember hal meg nap, napról napra. Úgyhogy ebben a tekintetben támogatnunk kell az Európai Tanácsot és az Európai Bizottságot, és Stylianidis úrral együtt laboratóriumokat, egészségügyi személyzetet, orvosokat kell biztosítanunk azért, hogy emberéleteket mentsünk meg, és hogy saját méltóságunkat is megvédjük, mert ugyan messze van ez a probléma tőlünk, de azért emberek halnak meg. Köszönöm, Duda a képviselő. Panie Przewodniczący, w pierwszej kolejności wyrazić głębokie... Köszönöm szépen, először is. Szeretném elmondani, hogy nem vagyok túl boldog, ugyanis az Európai Unió nagyon kismértékben támogatta csak Ukrajnát. Poroshenko miniszterelnököt nem hívták meg a tanácsra. A következőket szeretném elmondani, hogyha a tanácsi következtetésben mind Oroszországot, mind Ukrajnát felszólítják, hogy a Minszki megállapodásban foglaltakat tartsák be, az azt jelenteni, hogy az agresszor és az áldozatot, az agresszort és az áldozatot ugyanúgy kezeljük. Ez botrányos. Egy másik kérdés, a beruházási csomag. 300 milliárd euróról van szó. A következőket szeretném ezzel kapcsolatosan elmondani. Úgy gondolom fontos, hogy minden válság által sújtott országot ugyanúgy kezeljünk, Gondoljunk a kohézióra, gondoljunk azok országokra, amelyek 2004 után csatlakoztak. Nekik általában nagyobb támogatásra van szükségük, mint a válság sújtotta országokra, hiszen rosszabb, nagyon rossz a gazdasági helyzet, és a strukturális reformokon is még sokat tendő. Remélem, hogy sikerül fair módon elosztani a támogatást. Köszönöm, két perc, Talicska úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sajnálom, hogy a Jukipes kolléga a művészi performancet követően távozott, ugyanis szerettem volna neki elmondani, hogy ismerek olyan brit vállalkozásokat, amelyek külföldön is beruháznak, és jónak tartják a beruházási csomagot. Ugyanis pontosan három pillérből áll, ahogyan hallhattuk, mindhárom pillér nagyon fontos. Beleértve a jó szabályozást és, illetve a jobb szabályozást, ez is nagyon fontos, a belső piac elmélyítése is ide tartozik, tudom, hogy mindkettő fontos a bizottság számára. Még egy dolgot szeretnék mondani, biztos vagyok benne, hogy a beruházási csomagot lehetett volna egy kicsit finomítani, lehet, hogy egyik-másik ötletet is fel kellett volna karolni a mi frakciónk részéről. Egy-két elemével kapcsolatosan vannak aggájaim, de összességében ez egy jó terv. Az Európai Uniónak, a polgároknak, a vállalkozásoknak pontosan erre van szüksége a korábbi bizottsági munkához, has, munkához képest ez sokkal jobb. Emellett nem kaptam tegnap választ a jobb szabályozásra vonatkozóan, remélhetőleg sikerül itt még előrelépést elérni. Ami a tanácsot illeti, miniszter úr, nagyon nagyot csalódtam az ön beszédében, nagyon általánosan fogalmazott, semmi konkrétat nem mondott. Nem tudom, hogy a tanács egyáltalán tisztában van-e vele, hogy mi zajlik Európában. Ferhofstadt úr beszélt a telekommunikációs csomagról. A polgárok és a vállalkozások már hónapok, hanem évek óta várnak erre. Mi az előrelépés a roaming, a netsemlegesség területén? Szerintem nagyon kicsi a haladás, tekintettel arra, hogy mennyi idő telt el. És aztán a negyedik vasúti csomag. Hol tartunk? Még csak neki se láttunk, és most még egyelőre vita zajlik arról, hogy a, az irányítás és a technikai részt ketté bontjuk. Számos más ágazatot is felhozhatnék példaként, egyelőre semmi konkrétumot nem hallhatunk a tanácstól ezekkel kapcsolatosan. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Kékkártyás kérdést kíván feltenni Etheridge úr. Telicska úr elfogadja? Akkor parancsoljon Etheridge úr. Köszönöm szépen, hogy felhívta a figyelmet a kolléga beszédére korábban. Biztos vagyok benne abban, hogy a brit vállalkozások szívesen beruháznak ebbe, hiszen mely vállalkozás nem élne lehetőséggel, ha nincs mit vesztenie, ha nem veszíthet ezzel. De miért van az, hogy a közpénzekből kell finanszírozni ez, ezt az egész rendszert. Miért van ez? Mert ezek rossz beruházások, rossz projektek. Ha nem lennének rossz projektek, akkor a magántőke egyébként is finanszírozná őket, anélkül, hogy a közpénzeket használjuk fel erre. Telicska úr válasza. Nem igazán értettem, hogy milyen rossz beruházásokra gondol ön, milyen rossz projektekre, de azt hiszem most is, mint oly sok más is esetben is, nagyon világos a válasz. Én hiszek a magánberuházásokban, de emlékeztetnék arra, hogy itt most egy olyan csomagról van szó, amely a beruházásokat hivatott ösztönözni. Beszéltem brit beruházókkal, vállalkozókkal, és mi a véleményük? Nagy arányban támogatják ez teljesen ellentétes azzal, amit néhány perccel ezelőtt a kollégájától hallhattunk. Elnök, köszönöm szépen, Forenza képviselő következik. Grazie. Köszönöm szépen. Az előkészítő beszélgetés során szerettünk volna arról hallani, hogy egészen máshogy néz ki a rend holnap. Arról van szó, hogy az európai emberek életek kellene, hogy az önök napirendjének központjában legyen, és akkor elég lenne egyetlen egy napirendi pont. Hogyan lehetne újra elosztani a gazdagságot, és hogyan lehetne munkát teremteni, hogyan lehet azokat a problémákat megoldani, amelyeket a megszorító intézkedések okoztak. Szerettük volna, hogyha az Európai Tanács figyelembe veszi mm, az OECD-nek azt a jelentését, amely a különbségekre vonatkozik, és a gazdasági növekedésre hat, gyakorolt rossz hatásáról. Gyakorlatilag 8,5%-kal százalékot vesztettünk GDP pontokból, emiatt a különbségek, a gazdagok és a szegények közötti különbségek miatt, és ezért nem csak egy nagyon nagy gazdaság, nem csak egy nagyon nagy szociális probléma, hanem makrogazdasági problémához is vezet. Tehát ezzel kellene kezdeni, a különbségeket kellene csökkenteni, és ehhez egészen más gazdaságpolitikára lenne szükség, jóléti intézkedésekre, oktatáspolitikába, és európai szintű újraosztásra van szükség. Önök stabilitásról beszéltek, de ez csak a befektetők számára teremtik meg, ugyanakkor az emberek az űrben találják magukat, és az önök bizottságának elnöke pedig az egyik legnagyobb adó elkerülési botrányba keveredett bele. Itt vannak a monopóliumok problémái, most akkor higgyünk ebbe a 315 milliárdba, akkor, amikor tudjuk, hogy gyakorlatilag csak 21 milliárd áll rendelkezésre. És még egy dolog az olasz elnökséggel kapcsolatban. Matteo Renzi nagyon gyakran beszél arról, hogy az olasz elnökség során növekedtek volna a gazdaságélénkítő intézkedések. Én nem gondolom, hogy ez megtörtént. Mutatják az emberek ezrei is, akik utcára vonulnak általános sztrájk céllal. Terry Cabras úr következik. Elnök úr, igen sok szektorban van szükség sürgős befektetésekre. Ezek közül csak kettőt említenék most, amelyek számomra legfontosabbak. Az egyik az, hogy a kutatást kellene támogatnunk, és ezen keresztül arra irányítani a figyelmet, hogy a kutatás az európai jólétet szolgálja. Sajnos a kutatóközpontok azonban egyre kevesebbet kapnak. Ugyanakkor az ipari kutatást is az alternatív energiaforrásokra vonatkozó befektetéseket kell támogatnunk. És a másik pedig a fiatalokra vonatkozik szakképzés, oktatás, munkahelyteremtés. Szociális és kutat, szociális területeken való kutatás nagyon fontos a fiatalok számára, hiszen a kutatás az, amely előkészíti azt a jövőt, amelyet már most meg kell támogatnunk, mert ha ma válságban vagyunk, az a tegnap miatt van, tehát ebből a, ebben a perspektívában kell gondolkodnunk. Nagyon nagyok a problémák. Látom nagy aggodalommal és meglepetéssel azt is, hogy a spanyol kormány az Európai Unióra csak egy féloldalas kis petícióval készült, és olyan politikákat vett fel, amelyek egyébként nagyon önkényesek. Tehát még egyszer mondom, fiatalok és kutatás. Köszönöm. Most pedig Moly képviselő következik. Köszönöm szépen. Hat hónap telt le az olasz elnökségből. Ez a hat hónap nagy várakozásokat keltett az emberekben, és a növekedésről vizionáltunk. Természetesen az Európai Bizottság és Merkel asszony is megérik a pénzüket, de azért az olasz kormány, az olasz elnökség felelőssége a legnagyobb, ugyanis a legfontosabb prioritásokat egyszerűen elfelejtették ahhoz, hogy a munkaerőpiac újra belendüljön, ehhez lehetőségeket kell teremteni. A lehetőségeket pedig nem lehet úgy megteremteni, hogyha nem oldjuk meg azokat a problémákat, amelyek például az ipari szektorra, illetve a kézműves szektorra vonatkoznak. Jó az, hogyha új fajta megoldásokat támogatunk, de a kis és középvállalkozások be kell, hogy zárják a kapuikat, és a kézművesek is, mert túl magas az adóteher rajtuk, és teljesen felesleges és borzalmas nagy bürokrácia magába ö, foglalja egész Olaszországot és Európát is. Olaszország a Médin témáját próbálta előmozdítani, de ez nem sikerült elszalasztott egy lehetőséget, mert nem beszélt arról, hogy milyen nagy problémát jelent a csalás. Márpedig ez csak egy közös vámpolitika segítségével valósulhat meg, egy közös egységes piacon, mint amilyen Európa. A cégeket védeni kellene, és nem tett semmit ezen a területen sem, és nem tett semmit a mm, bevándorlók be, segít, megsegítésére sem, még ráadásul azokat a szegényeket is meglopták, és ez nem fog segíteni sem Olaszországnak, sem Európának. Nagyon rossz közpénzkezelés, amely regionális szinten is megmutatkozik, és a mostani elnökségnek oda kellett volna figyelnie ezekre a problémákra, ami nem történt meg. Ez csak néhány felvetés azokról a gondokról, amikről az olasz elnökséggel kellett volna foglalkoznia, ha akart volna valamit tenni, és nem csak az lett volna a célja, hogy a médiában páváskodjanak a kormány tagjai, illetve a miniszterelnök. Akkor, amikor a maffia mindenbe beavatkozik, és ez egy szégyen. Önök nem tudnak politizálni, önök csak loptak éveken keresztül, és önök a szégyen foltjai Európának. From, uh, Madame... Kikártyás kérdést szeretnének feltenni, önnek elfogadja? asszony. Köszönöm szépen! Azt szerettem volna megkérdezni a képviselőasszonytól, hogy úgy gondolja-e, hogy az olasz parlamentben van, vagy pedig esetleg tudatában van annak, hogy itt most az Európai Parlamentben ül. Itt most az Európai Bizottság programjáról folytatunk vitát, erről egy szó se hangzott el. Én szerintem az olasz elnökség egyébként nagyon jó, öm, jól végezte munkát, és a többi európai intézménnyel együtt tette ezt meg, mert vagy együtt megyünk előre, vagy együtt bukunk el. Fontos az, hogy ez a program hogyan valósul meg. Ön erről viszont egyetlen egy szót sem mondott, pedig most ez itt a napirendi pont. Edustaja Moly, oka hyvä. Olaszország korrupt nagyon sok botrány derül ki, Rómában ott van a maffia, mindenki lopott éveken keresztül. Hogyha ezt a problémát nem oldjuk meg, és nem kérünk segítséget Európától, akkor nem fogunk tudni ebből kimászni. Olaszország el fog bukni, és hogyha nem megy előre, akkor Európa sem fog előre haladni. Köszönöm. Köszönjük. Korvi Mike úr következik. Tisztelt képviselők, úgy tűnik a szocialisták nem értenek egy egyszerű dolgot. A, munka, a munkanélküliség ellen pénzzel lehet harcolni, a pénzhez úgy jutunk, hogyha adót hajtunk be, de az adók miatt munkahelyek jutnak el. Ilyen ö, ö, munkahelyeket veszítünk el. Ilyen egyszerű ez a dolog, e, hogy egy vállalkozás adókat kerül el, olcsóbban tud termelni, többet tud eladni, hogyha többet ad el, munkahelyeket teremt. Juncker úrnak hála. Hálát mondok Juncker úrnak, mint Luxemburg egykori miniszterelnöke, de nem, nem adok hálát neki, mint bizottsági elnök. Szerintem egyébként az Európai Uniót meg kell szüntetni. Köszönöm. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Gardini. Kaksi minuuttia. Gardini képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. A mai napon a vita szerintem kulcsfontosságú. Ez egy különleges lehetőség, az, hogy itt most a tanács néhány napon keresztül megválthatja a világot. Itt a néppárton belül is a Dublini üléseinkre gondolok, ott is előkészítettük ezeket a gondolatokat, és ma végre konkrét formába tudjuk önteni mindezt. Most pedig Juncker úrhoz fordulok, akiben bizalmunk van. Juncker úr, Fontos az, hogy ez a beruházási terv valóságá váljon, és ugyanakkor lehetőséget biztosítson arra is, hogy az aszimetriákat a rendszeren, az Európai Unión, sőt az, európai, az eurozónán belüli különbségekre is rámutassunk, ugyanis nem szabad megengedni azt, hogy a hatékonyságot csökkentsék ezek a különbségek, mert ez pedig a cél. Arról volt szó, hogy 100 milliárd euró ment Kelet-Európába, egyszerűen azért, illetve hogy Európától keletre egyszerűen azért, mert az eurozóna és Európa nem elég vonzók a beruházók szemében. Aztán ott van a többlet, amely tulajdonképpen az eurózónán belül csak két országban tapasztalható. Erről is nyíltan kell beszélnünk, hiszen a tengeren túlról amerikai barátaink is kér, feltesznek ezzel kapcsolatban kérdéseket már elég régóta. Nem tudom, hogy ez a fajta merkantilista szemlélet, amely a többlettel kapcsolatos, nem bizonytalanítja el az amerikaiakat a TTIP szerződések megkötésében, mint ahogyan önök is tudják, az amerikaiak még nem bólintottak erre rá. A TTIP-nek prioritássá kell válnia az e- Egyesült Államokban is. Most ugyanis ők csak a csendes óceáni partnerségre öm, figyelnek oda. Jó lenne, hogyha ezzel kapcsolatban egy választ kapnék, és ugyanakkor a tanácsnak is szeretnék, a tanácstól szeretnék erre egy választ kapni. Kepárt asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én magam is szeretnék képviselőtársaimhoz hasonlóan egy kéréssel fordulni a tanácshoz, egy nagyon speciális kéréssel, kérem, hogy vegyék, vegyenek részt a politika jövőbeni orientációjának eh, kialakításában. Ennek során ugyanakkor ne felejtsék el, hogy a középpontban nem csak a növekedést kell úgy állítani általában, hanem a jó minőségű munkahelyeket és a fenntarthatóságot is. Ez azt jelenti, hogy koncentráljuk erőinket, és ne az történjen, amit én most látni vélek eh, a tagállami kormányoknál, tehát hogy egyfajta ilyen öntöző kannaként járnak körbe önök itt a veteményesen, és osztják szét, hogy mindenhova jusson a vízből. Mindenképpen a jövő, jövőbeni feladatokra kell itt koncentrálni, és e, igazi értékteremtő munkahelyeket kell létrehozni. Így például a digitális menetrend esetében, e, a fenntarthatóság területén, az energia szektorban. Koncentráljunk ezekre, koncentráljunk az infrastruktúra fejlesztésre, és tényleges munkahelyeket teremtsünk, olyanokat, amelyek többletértéket hoznak a polgárok számára. Köszönöm szépen. Most pedig demes Demeszmáker képviselő egy percben. Köszönöm szépen. Elnök úr, szeretnék visszatérni az ukrajnai helyzetre. Nagy örömmel látjuk, hogy a tanács kötelezettséget vállal eh, annak érdekében, hogy a társulási szerződést végrehajtsa Ukrajnával. Ez egy nagyon jó dolog, és nagyon jó, hogy felhívtuk valamennyi tagállamot, hogy a lehető leggyorsabban ratifikálja ezt a társulási szerződést. Gyakorlatilag háborúba keveredett az ország, a szuverenitás miatt kell aggódnia, azt kell biztosítania, eh, és eh, ebben részt kell vennie jelentős mértékben az ukrán lakosságnak is. Szüksége van Ukrajnának a mi segítségünkre. Ugyanakkor időközben azt is látjuk, hogy a Putyin rezsimmel szembeni szankciók is végre kifejtik hatásukat és ezzel a Krimfélszigetnek a jogtalan elfoglalása végre meg van büntetve egy meghallgatáson, amelynek témája a krimi emberi jogi helyzet volt a brüsszeli Európai Parlament életben. Felmerült az a kérdés is, hogy az orosz útlevelek, eh, amelyek ugye a krimi lakosságnak kilettek osztva, vagy rájuk lettek kényszerítve, azokkal mi történik? Elismerjük-e ezeket az útleveleket? Ugyanis ezek eh, gyakorlatilag implicite az annexiónak az elismerését jelentenék. Eh, Most Lambsdorff képviselő kap szót. Tisztelt biztos, bizottsági elnök úr, tisztelt tanácsi elnök úr, a liberálisok az Európai Uniónak és ennek a bizottságnak a sikerét szeretnék. Három elem lesz ebben döntő, egy jó munkaprogram. Az ön munkaprogramja, Juncker úr, nagyon jó. Önnek volt ahhoz bátorsága, hogy lépjen valószínűleg Franz Timmerman keze is benne van ebben, és ambiciózus új programokat indított útnak a munkaprogram keretében. A bizottsági munkaprogram mellett egy másik fontos elem a tagállami struktúrális reformok elindítása. Ezzel kapcsolatban azonban vannak aggodalmaink Franciaországban, Olaszországban, eh, illetőleg Belgiumban eh, is azt, ugye az utóbbi országban azt láthatjuk már, hogy a moderáltabb eh, reformtörekvések is hatalmas sztrájkokat váltanak ki. Tehát ez a három ország számunkra aggodalomra ad okot, és a harmadik dolog pedig a beruházási program. Az önök beruházási beruházási programját nagyon sokan kritizálják. Én helytelennek tartom, hogy már most azt mondjuk, hogy ez nem fog működni, és pálcát törünk a program fölött, mert képtelen majd a magánbefektetőket mobilizálni. Talán működni fog, és reméljük, hogy ez így lesz. Egy dolog minden esetre fontos, ön azt mondta, hogy az Európai Beruházási Bank fog dönteni a projektekről, Eh, amikor eh, ön legutóbb eh, itt ült, akkor már elmondtam, hogy bízunk ebben, de kérem, hogy ne kövessék el azt a hibát, hogy rákényszerítenek -e a tagállamokra bizonyos programokat. A német szövetségi kormány minden komolysággal azt ajánlotta, hogy európai pénzt öntsünk bele a berlini új épülő repülőtérbe. Hát úgy gondolom, hogy ilyen projektekre, ilyen értelmetlen projektekre, amik gyakorlatilag kudarcot valottak, felesleges európai pénzeket költeni. Köszönöm szépen, Lambsdorff úr, most pedig Dimitrius Papadomulis kolléga kap szót. Köszönöm szépen a neoliberális dogma, amely azt mondja, hogy csak a megszorítás értelmes, és ez fog majd beruházásokat elindítani. Ez az, amit hallunk a bizottság új munkaprogramjában, és ezt halljuk a tanástól is 6 éve. 15%-kal csökkentek a beruházások Európában. Végre egy fordulatra lenne szükség tehát az európai politikában. Több közpénzt kellene önteni a növekedésbe. Érvényes ez az európai költségvetésre és a tagállami költségvetésre is. Az a program, amit ön előterjesztett Juncker úr, az gyakorlatilag teljesen üres, csak Jézus Krisztus volt képes arra, hogy csodával, határos módon eh, kenyeret teremtsen a semmiből. Ön erre nem lesz képes. De vedova úr, önök ebből a teljesen üres jeli csomagból most megkísérelnek eh, még kevesebbet csinálni azzal, hogy még ezt is eh, elhalasztják hogyan fogják azt biztosítani, hogy ténylegesen fenntartható beruházásokba kezdjenek a tagállamok. Nem látom a garanciákat, nem látom a szempontokat. És a tanácsi csúcs gyakorlatilag csak jó kis karácsonyi eh, kívánságok megfogalmazásába fog kimerülni. Most pedig Rivazi kolléga egy percben kap szót. Köszönöm szépen. A következőket mondaném el. Az ebolával kapcsolatban az Európai Unió mit tesz? jelenleg. Sokan azt mondják, hogy ez az erdőírtáshoz is kapcsolódik, vagy a rossz egészségügyi ellátáshoz, illetve a politikai instabilitáshoz is ebben a zónában. Az Európai Unió 1,1 milliárd eurót adott az ebola elleni harcra. 440 millió ebből az, euróé, az, az Európai Bizottságtól jön. A probléma az az, hogy holnap a miniszterek találkoznak, december 12-én pedig gazdasági partnerségi megállapodást írtak alá az AKC országokkal is. Ez miért problémás? Azért, mert a régi gyarmatok egyoldalú kereskedelmi rendszert kívánnak kialakítani, az európai piacra bármikor beléphetnek ezek a volt gyarmati országok, és szerintem ez szégyenletes, mert ezeknek az országoknak az infrastruktúrákra is szüksége van, de nem fogják ezt a támogatást megkapni mostantól kezdve, hivatkozva a vám megállapodásokra. Köszönöm, Lundgren képviselő. Fódet, fru Köszönöm szépen. Juncker úr azt mondja, hogy több pénzre van szükség, hát ez engem nem lep meg. Ugyanis az adófizető polgárok pénzéért itt a házban senki nem képes felelősséget vállalni. Ha ugyanis megnézzük, hogy a képviselőknek milyen a helyzete szemben a hétköznapi emberekével, Hát azt láthattuk, hogy a polgárok több mint 43%-a nem ment el szavazni az európai választások alkalmával, miközben hatalmas összegeket fizetünk az átmeneti időszakban a távozó képviselők számára bármiféle teljesítmény megkövetelése nélkül. Tehát, hogyha a képviselők a képviselői mandátum lejárta után is javadalmazást kapnak, ennek semmi értelme nincs. Ezzel szemben az egyszerű európai adófizetők helyzete teljesen más, sőt, őket újra és újra megfizettetjük csak azért, hogy a vezetők bónuszait ki tudjuk fizetni. Juncker úr arról beszél, hogy vissza kell nyerni a polgárok bizalmát. Hát nézzük csak meg, hogy ez a parlament hogyan bánik az adófizetők pénzével. Szerintem ilyen körülmények között szinte lehetetlen visszanyerni a polgárok bizalmát. Fontos, hogy több tiszteletet mutassunk a mindennapi emberek iránt, akik a létfenntartásukért harcolnak. Hogyan is Képzelhetjük azt, hogy az egyszerű polgárok ilyen körülmények között bizalommal lesznek irántunk. Köszönjük, már Bizottó. Köszönöm szépen. Az európai csúcsban nagyon sok újdonság van, újak a vezetőink, de azért tudjuk, hogy mi fog történni ettől még. Nagyon sok szép szó, de semmiféle konkrétum. Nem fog semmi sem változni az emberek, a fiatalok, a vállalkozások, illetve az idős személyek számára. Nagyon sok lehetőségről hallunk, de mindig csak szép szavak maradnak ezek. Most már 2014 végén vagyunk, és az Európai Tanács olasz elnökségének a végén járunk. Renci úr néhány hónappal ezelőtt itt azt mondta egy szép beszédében, amire mindenki tapsolt, hogy meg fogja változtatni Európát. De mondjanak csak egyetlen egy olyan példát, amire emlékezni fognak Réncivel kapcsolatban az európai emberek. Sokan azt mond, vagy Rénci azt mondta, hogy a családokat kell megmenteni. De ez nem történt meg, és aztán rá bólintott Juncker személyére. Köszönjük szépen, Renci úr, ez azért nevetséges mégiscsak. Esteban González Pons következik. Köszönöm szépen. A következő európai csúcs igen fontos, és ezért azt szeretném elmondani, amit a választópolgárok a választókerületemben elmondtak. Reméljük, hogy a befektetéseket egy megfelelő adórendszerrel fogjuk megtámogatni, és reméljük, hogy az adóelkerülés elleni harcot is egy kicsit erőteljesebbé tesszük. A spanyol választópolgárok fontosnak gondolják azt, hogy fenntartható energiapiacot alakítsunk ki, és versenyképes legyen ez a piac, és megfelelő áron jussanak az emberek hozzá az energiához. Fontos ezen kívül a terrorizmus ellenes harc, és az, hogy biztonságos térségé tegyük Európát, valamint a külföldi harcosok kérdésének rendezése, és az új energiaforrások kiaknázása. Te, természetesen az európai csúcson a pesvári vérengzésre is gond, meg kell, hogy emlékezzen, amikor egy iskolában meghalnak gyerekek, akkor úgy kell élnünk, mint hogyha az Európában történt volna. Málala személyiségét, illetve az ő gondolatait kell magunkévá tennünk. Szolidaritásra van szükség a közös határpolitika kialakítása érdekében, és a legális bevándorlást kell támogatnunk. Ceuta vagy Melilla mindenkinek a határa most már az egész Európai Unióé, épp úgy, mint a német vagy a görög határok. De Ukrajnáról, Oroszországról is beszélnünk kell, és arról, hogy a szankcióknak milyen hatása lehet az európai gazdaságra, illetve hogy mi történik akkor, hogyha, a, hogyha Oroszország omlik össze. Nem csak foglalkoznunk kell ezzel, hanem aggódnunk is kell ezen helyzet miatt, és reméljük, hogy mindenkinek kellemes lesz a karácsonya. González Pons úr, aki kék kártyát intéz önhöz. Köszönöm szépen. Önnek igaza van az európai energiaiparral kapcsolatban, de miről lehet beszélni akkor, amikor Spanyolországban a legdrágább az energia ára? De miért van ez így? Egy milliárdot, egy milliárd, több mint egy milliárd eurót adunk Florentino Pereznek, és ön is tudja azt, hogy ezt 33 nap alatt rögtön kifizették, nem 6 hónap után. Tehát akkor miért lamentálunk az európai energiapolitikáról, hogyha a spanyolországi problémákat nem oldjuk meg? 30 másodperc a válaszra. Végre spanyolul beszél hozzám Cabras úr. Nos, hát arról van szó, hogy a spanyol kormány megpróbálja csökkenteni az energiárakat a spanyol állampolgárok számára, de ugyanakkor versenyképesnek kell maradnia, és európai eszközként kell tekinteni az energiára. Ezért lenne nagyon fontos az, hogyha az ibériai félszigetet Európához tudnánk kapcsolni a Pireneusokon keresztül, annak érdekében, hogy az algériai gáz a tél folyamán az esetlegesen kevéssé váló orosz gáz fel tudja váltani. Köszönöm szépen a lehetőséget. Konzul nem említette a beszédében, hogy nagyon komoly jelentőséget tulajdonít a az adó elkerülés az adó csalás elleni küzdelemnek és ennek mentén kérdezném tisztelet hogy az ön pártja de ön személy szerint is hajlandó e ugyanolyan erővel föllépni bizonyos tagországok esetében a túladóztatással szemben amely egyébként a feketegazdaság előtt nyit utat konkrétan például az én hazámban magyarországon ez különösen egy jelentős probléma. köszönöm szépen! Igen. Nagyszerű. Következő hozzászólónk pedig Pervans Beres egy percben. Köszönöm szépen. Az olasz elnökséghez fordulnék azért, hogy felhívjam a figyelmét a digitális gazdaság problémájára. Mindenki tudja, hogy ez egy új lehetőség, ebbe is be kell fektetni az Európai Unióban, és ennek nagyon örülünk. De ez csak akkor lesz sikeres, hogyha az európai emberek fogják learatni ennek a babérjait. A digitális piacba való befektetés nem lehet külön választani az adózás kérdésétől, tehát ez kritikusan fontos pont, és erről mindenképpen beszélni kell az európai csúcson is. Ugyanígy az adatvédelemre is ki kell, hogy terjedjen a tanács napirendje, ugyanis nem szeretnénk azt, hogyha finanszíroznánk az agy elszívást, illetve a tőkekivándorlást. Az Európai Bizottság elnökéhez fordulok. Az önök ezen az állam és kormányfők csúcsán önök az eurozóna jövőjéről is beszélni fognak. Amikor Manfred Bévert hallgatom, akkor az egy kicsikét aggódom, ugyanis nem tudom, hogy mennyire jó az, hogyha egymásra mutat, mutogatunk. Nem hiszem, hogy így fogjuk tudni az eurozónát előre vinni. Inkább az egymástól való függésre kellene gondolni, mert mindenki tudja azt, hogy itt egy kollektív felépésre van szükség, csak így tudunk elnézést azt mondjam, befejezhetné, befejezem a mondatomat, tehát a jelenlegi eszközökkel nem tudjuk orvosolni a problémákat. Um, ich gebe... Most pedig nem adom meg a kékárcsás hozzászólásnak a lehetőségét, mert Beres asszony túl hosszú ideig beszélt, most pedig Ben Luke kap egy percben szót. Elnök asszony egy nagyon is figyelemre méltó beszédet hallottunk Ferhofstadt liberális frakcióvezetőtől. Ferhofstadt azonban időközben észre kellett, hogy vegye, hogy az Eurózóna egy nagyon nehéz, súlyos, mély válságban van, ahogy ő maga is eh, beszélt erről. Egy liberális frakcióvezető mondta ezt, eh, aki egyébként a szemüvegén keresztül általában nagyon rózsás állapotokat lát itt Európában kritizálta azt, hogy a tanács késlekedik a megfelelő gyógyszer beadásával. Úgy gondolom, hogy nem ezt kell kritizálni, hanem azt, hogy nem elemezte a helyzetet a tanács, hogy miért van az, európai, az eurozóna ebben a válságban nem tette fel azt a kérdést, hogy miért növekszik távol-kelet, dél-amerika, eh, miért növekszik észak-amerika, tehát az eurozónán kívüli területek miért növekeznek, miközben az eurozóna képtelen növekedni. Úgyhogy én, kedves tanácsi képviselők, most azt kérdezem öktől, önöktől, hogy miért nem növekszik az eurozóna, miért van egy működésképtelen belső piacunk, egy működésképtelen közös valutánk, és miért nem növekszik az eurozóna. Ezen gondolkozzanak el, köszönöm szépen. Luke úr, Lambsdorff úr kíván kékkártyás kérdést feltenni, elfogadja-e ezt? Parancsolja Lambsdorff úr, 30 másodperce van. Nos, elnök asszony, két kérdésem lenne Luke kollégához. Az egyik kérdés az az, hogy elkerülte-e a figyelmét, hogy nagyon fontos tagállamokban, az eurozónán belül elmaradtak strukturális reformok, és így aztán képtelenek vagyunk a növekedést stimulálni. Itt gyakorlatilag Franciaország és Olaszországról van szó, magam is megemlítettem ezeket. Franciaország okoz a legnagyobb aggodalmat. A másik pedig, hogy mikor fordult elő, hogy ilyen közelről látta Verhofstadtot, és, annak, és látta, hogy, hogy milyen fény játszik Verhofstadt úr szemüvegén. Noch intensiver, als ich Nos, eh, eh, én nagyon intenzíven eh, látom azt, hogy hogyan látja a dolgokat Ferhofstadt úr, ami pedig a struktúrás reformokat illeti. Igazat adok önnek, ezek elmaradtak, az pedig, hogy elmaradtak, ez arra vezethető vissza, hogy ön és kedves barátai gyakorlatilag az európai támogatást megvonták ezektől. Hogyha köteleznénk arra a tagállamokat, hogy maguk fedezzék eh, a saját adósságukat, és biztosítsák a fizetés eh, képességüket, akkor arra lennének kényszerítve, hogy reformokat hajtsanak végre, és sokkal jobb helyzetben lennénk ma. Elnök, köszönöm szépen, mostantól a megadott időkeretet pontosan be fogom tartatni, hogy több kékkártyás hozzászólásra legyen lehetőség, különben eh, nem lesz ezekre már lehetőség, úgyhogy kérem a időkereteket pontosan betartani. Most pedig Oli Rén kap egy percben szót. Eh, köszönöm szépen. Európának munkahelyekre és növekedésre van szüksége, ezekhez pedig beruházásokra van szükség, mindenek előtt magánberuházásokra. Ennek értelmében, ennek fényében üdvözlendő Juncker úr beruházási csomagja, nem szabad elfelejtenünk, Európának eh, reformokra van szüksége arra, hogy be tudja vonzani a beruházásokat, ehhez pedig az kell, hogy jól működő belső piacunk legyen a vállalkozók eh, számára, főként a digitális piacon, és a szolgáltatások területén. Minden területen azonban növekedésre van szükség, támogatnunk kell például a sarkvidéki területeket is, Azonban fontos, hogy a tagállamok ezzel egy időben struktúrás reformokat hajtsanak végre, főként a nagy tagállamokban fontos ez, úgy mint Franciaországban és Olaszországban. A stabilitási paktumot nem szabad gyengíteni, felvizezni, és fontos, hogy Németországban is kihasználják a meglévő mozgásteret a beruházások arányának növelésére. Az EBB-nek pedig igyekeznie kellene Európa egész területén ösztönözni a beruházásokat. Papadimulos úr szeretne kékkártyás kérdést feltenni, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, mondja Papadimulos képviselő. Rén úr, ön propagandisztikus beszédet tartott, azt mondta korábban egyszer, hogy a Syriza görögországi győzelme a választások során azt jelenteni, hogy Görögország kilép az euróvezetből, és ez hatalma, hatalmas katasztrófa lenne összességében az egész euróvezet számára. Ön mit gondol erre? Miért kelt félelmet az emberekben? Válasz, 30 másodperc. Köszönöm szépen, köszönöm a kérdést Mulisz képviselőnek. Görögország nagyon kemény időkön ment keresztül, Tudjuk, hogy most újra a növekedés pályájára lépett. Én nem szeretnék beavatkozni a görög belügyekbe. Ugyanakkor úgy látom, hogy mint, Sziriz, mint a Sziriza, mint párt, mint pedig Ciprasz úr elkötelezett amellett, hogy Görögország az euróövezet tagja maradjon, nagyon világosan eh, elkötelezettek emellett, és ez a lényeg. Úgy tudom emellett, hogy Görögország hatalmas adósságát valamilyen módon restruktúrálni kell, például azáltal, hogy a hitelek visszafizetésére nagyobb határidőt adunk, illetve hosszabb időszakot bocsátunk rendelkezésre. Büti Kóferú következik egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Juncker elnök úr, tisztelt elnök urak! Amikor arról van szó, hogy most Juncker úr beruházási csomagjából fel lehet-e lendíteni a fenntartható ö, növekedést. Ezt megvitatva mi zöldek úgy gondoljuk, hogy mindenek előtt az a lényeg, hogy minden tagállam saját maga is vegyen részt e beruházási csomagban. Én kérném szépen a tanács elnökét, hogy ezt a felszólítást, amelyet többen is megfogalmaztunk, vegyék komolyan. Másodszorban, ami a támogatandó projekteket illeti, szerintem hat döntő kritériumnak kell lennie. Először is, ahogyan Juncker úr is elmondta, nem lehet szó ágazati és földrajzi kvótákról. Európai hozzáadott értéket kell teremteniük a projekteknek, hozzá kell járulniuk a fenntartható növekedéshez, fontos, hogy az EBB szakértői válasszák őket ki szakértői szempontok alapján, és fontos, hogy a beruházásokat, magánberuházásokat ösztönözzék, és harmadsorban a KKV-kat nem szabad hátrányos helyzetbe hozni a tagállamokban. Köszönöm. Köszönöm. Szotirius Ariannopoulos következik egy perc. Köszönöm szépen. Most újra azt, arra számíthatunk, hogy menekült hullámok árasztják el Európát, és nagyon kemény a verseny az energia és a közlekedés területén. Lehet, hogy újabb gazdasági válsággal kell szembenéznünk, amelynek nem tudunk majd megállt parancsolni. az emberi jogokat lábbal fogják tiporni újra, újabb és újabb megszorításokat kényszerítenek az országokra. Egyre több lesz az adósság, és ezeket, ezekre esélyünk sincs, hogy ezeket visszafizessük. A Juncker úr 300 milliárdja azonban a vállalkozásokat illeti meg, és mindazok, akik ezeket a vállalkozásokat képviselik, nem a polgárokat képviselik. Az Európai Unió, Unió nem a polgárokat segíte, Segít is, ennek véget kell vetni. Elnök, köszönjük szépen. Győrk András következik két perc. Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt elnök urak, képviselőtársaim! abban hogy az európai gazdaságnak élénkítésre van szüksége egyetértés van a parlament a bizottság és a tanács között a befektetési terv céljait én magam is támogatom. a megvalósítás módjával kapcsolatosan azonban vannak kétségeim és észrevételeim egyrészt valójában az eib forráson kvül úgy tűnik nincs új pénz a beruházási tervre. a connecting europe facility keretéből és a horizon two thousand and twenty forrásaiból garanciára átcsoportostott összegek valójában leginkább csak azt jelentik hogy egyik zsebünkből a másikba helyezzük át a pénzünket. másrészt a bizottság által kilátásba helyezett multiplikatv hatás véleményem szerint túlzottan optimista. a rendelkezésre álló információk alapján az áttétekre vonatkozó becslések sajnos nem reálisak ezért nagy szükség lenne további tagállami szerepvállalásra. harmadrészt a fenti aggodalmakat is figyelembe véve különösen nagy figyelmet kell fordtani a projektek kiválasztására. csak megfelelő minőségű projektlista eredményezhet hosszú távú növekedést. csak akkor érhetjük el a kvánt élénktő hatást ha a céljainkat minden szempontból szolgáló projekteket támogatunk. képviselőtársaim véleményem szerint az energetikai projektek pontosan ilyenek ragadjuk meg tehát a lehetőséget és tegyünk egy nagy lépést az európai ellátásbiztonság kérdésének megoldására. már a barroso csomag is hangsúlyt helyezett az energetikai infrastruktúrára de még mindig függőségről és az összeköttetések hiányáról beszélünk. a kiszolgáltatottságban pedig továbbra is a közép kelet európai régió jár élen. az európai állampolgárok és vállalatok számára a biztonságos és elérhető áru energiaellátást csak az egységes energiapiac kialaktásán keresztül tudjuk biztostani hosszabb távon pedig az olcsóbb energiaár az ami versenyképesebbé tudja tenni európát. köszönöm a szót elnök asszony! Köszönjük szépen. Újhelyi István szeretne kékkártyát és kérdést feltenni. 30 másodperce van. Elnök asszony, a lehetőséget ahhoz, hogy a gazdaság beinduljon, ahhoz bizalomra van szükség. Bizalomra például Európában a bizottság következő éves munkája kapcsán. És én magyarként azt látom, hogy vannak országok, nem csak a mi országunk, ahol bizony a pártok, és például nálunk a miniszterelnök maga rendszeresen szítja a hangulatot az európai unióval szemben. ezért kérdezem képviselő úr hogy ön mit szólt ahhoz például hogy most magyarországon egy új adó bevezetése miatt a miniszterelnök az európai unióra mutogatott miközben mind a ketten tudjuk hogy ez nem igaz megengedhető e ez a módszer? köszönöm a kérdést képviselő úrnak lehetőséget ad számomra hogy elmondjak valamit az ember nem szvesen dicséri a saját lovát de ha már gy adódott és kérdést tett föl akkor hadd mondjam el ezen a plénumon is hogy a magyar gazdasági növekedés ma az európai unió élvonalában van több mint three százalék a munkanélküliség folyamatosan csökken magyarországon ahogyan az államadósság is és eközben a hiány stabilan three százalék alatt van. ezek a magyar gazdaság mutatói mindez azok után hogy egy romokban heverő gazdaságot vettünk át attól a kormánytól

azt mondta, hogy ez a karácsonya a növekedés karácsonya lesz. Ma azonban Weber úr azt mondta, hogy azok az országok, ahol a strukturális reformokat végrehajtották, az Európai Unió motorjává váltak. Én pedig mindkettőjüknek azt válaszolom, hogy egész egyszerűen nem látják a szemük előtt, mi történik, és az embereket arcul csapják, mert az emberek nem tudják kifizetni a lakásaikat, és kilakoltatják őket. Az önök szavai a fiatalokat is nagyon rosszul ítél, érintik, hiszen a fiataloknak el kell menniük messzire, hogy munkát kapjanak, külföldre kell menniük. És a szegények szintén nem segítik önök, mert nekik őtőlük már a szociális támogatásokat is visszavonták. Ezek után még ráadásul a pénzügyi tranzakciókra is adót kívánnak kiad, kivetni. Nem folytatjuk meg azokat, akik a középosztályban dolgoznak. Inkább azokra hárítsuk a terheket, akik a problémákat okozták. Tehát jobb lenne, hogyha kiegyensúlyozottabb lenne ez a az egész helyzet, és az európai állampolgárok számára ilyen módon ö, tudnánk megoldani az egységességet. Csernyovszki úr. Bude zvýšit investice, síťovou infrastrukturu společně s výzkumem a inovacemi bychom měli mít určitě na paměti eh, jako první. Musíme ale nejdříve se ptát, proč se soukromí... Itt egy kis technikai probléma adódott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 Világos az, hogy Európában több befektetésre van szükség, és itt az innovációra és a kutatásra kell odafigyelnünk. De a magánbefektetők miért nem akarnak befektetni vajon? Kamal úr beszélt erről korábban, még az előző plenárisok során is. Az Európai Unióban a beruházási terv megvalósításához szükséges a megfelelő pozitív üzleti környezet, de azért itt két fontos pillére kell építeni mindezt. Az egyik a digitális piac, ez az eib tól és az Európai Uniótól jön közösen, 315 milliárdról beszélünk, de nem értem, hogy miért veszük el a programoktól a pénzt, amelyekről nemrég egyeztünk meg a CIF-en, amelyről több mint 3 milliárdot veszünk el, vagy a Horizont 2020-tól szintén több mint 2 milliárdot. Tehát ami pedig a befektetések megtérülését illeti, itt nagyon sok kérdés marad még. Flimski úr. Köszönöm, Köszönöm szépen. szépen. Köszönöm szépen, az a benyomásom, hogy nem igazán vagyunk tudatában a helyzet drámaiságának. A földrészünkön gyakorlatilag évtizedek óta nem látott munkanélküliség tombol, eh, és a szegénység eh, mindannyiunkat riasztania kellene. Itt egy hatalmas instabilitást láthatunk a gazdaságban, és folyamatos vásárló erő csökkenést úgy, hogy az Európai Központi Banknak az irányadó kamata már csak 0%. És az egyetlen javaslat, amit hallunk az Európai Bizottság és a tanács és a képviselők többsége részéről, az az, hogy legyen egy pénzügyi csomag, amit 15-szörös tőke áttételen keresztül fogunk csak tudni arra felhasználni, hogy beindítsa a növekedést Európában gyakorlatilag alkimiának tekintik csak mindenhol ezt a programot. Gyakorlatilag így nem lehet finanszírozni és szanírozni az európai gazdaságot. Kedves hölgyeim és uraim, a nemzeti államok és a nemzeti valuták időszakában Európa működött. Most már nem működött. Úgyhogy önökre bízom eldönteni azt, hogy mi a jobb megoldás minden egyes szakértő számára világos, hogy milyen következtetés kell ebből levonni elfogad Leichtfried úrtól egy, zöld, egy kékkártyás kérdést. Parancsoljon Leichtfried úr. Köszönöm szépen. Vilimski úr mindig egy öröm hallgatni önt. Most elmondta, hogy mi mindent nem talál jónak, mi mindent nem tetszik önnek, de aztán sosem sikerül elmondani, hogy mi az önök javaslata, hogy megváltozzanak a dolgok. Sosincsen maguknak saját ötlete. Nem érdemes itt állandóan csak nyavajogni, Önök mindig csak azt mondják, hogy mindig egyedül, egyedül, egyedül menjünk tovább, menjenek tovább egyedül az országok. Tudja, mi történik? Akkor az fog akkor történni, amit nem akarunk. Azok, akik gazdagok, még gazdagabbak lesznek, azok, akik pedig szegények, azok pedig egyre többet kell, hogy fizessenek. Azok, akiket mi képviselünk. Önök ezt akarják, ugye? Parancsoljon, 30 másodperc. Nos, Leist úr, az, amit öntől hallottam, ez gyakorlatilag nem más, mint üres fecsegés az, hogy milyen útra kell léptünk, azt évtizedeken keresztül megmutatkozott itt a földrészen. Nemzetállami gazdaságpolitika, nemzetállami monetáris politika, egyenlően egymással tárgyaló tagállamokkal, akik együttműködnek egymással. Egy olyan politika, ami most érvényesül, az csak a koncerneket, a multinacionális vállalatokat szolgálja, pontosan azokon a területeken, amikkel ön is beszélt. Nyilvánvalóan egyet fog érteni, hogy ez a politika Európában a nem kívánatos fejlődésnek további kiskapukat nyit. Köszönöm szépen. Paulo Rangel a következő hozzászóló 1 perc 30 másodpercben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Juncker bizottsági elnök úr, tisztelt tanácsi elnökség, szeretném még egyszer kifejezni támogatásomat és kifejezni azt, hogy mennyire becsülöm a bizottság által előterjesztett beruházási javaslatot. Ez nagyon nagy esélyt jelent Európa számára. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy Juncker elnök úr azt is elmondta, hogy itt nem regionális problémákat kívánnak megoldani, ami ugye a kohéziós politikának a terepe lenne, hanem a beruházások során azoknak az országoknak kívánnak előnyt biztosítani, akik a foglalkoztatás és a, és a kohézió területén rendelkeznek lemaradással, munkahelyeket kívánnak teremteni, és a szociális helyzetet, a szociális különbözőségeket kívánják enyhíteni valamint utalt az Európai Unió külső politikájára is, így például a aggodalomra okot adó ukrajnai és oroszországi helyzetre. Azonban vannak már ezen a héten más kérdések is, amelyek aggodalomra adnak okot. Itt van például Törökország helyzete a keleti határunkon, ugyanis a keleti határon nem csak Ukrajna adhat aggodalomra okot, hanem Törökország is, a demokrácia állapota, a jognak és a szabadságnak a helyzete ebben az országban. Ő, a Törökországnak is nagy szerepe van abban, hogy egy hatalmi egyensúly legyen a keleti határainkon, a saját körünkbe kell vonnunk ezt az országot is. Most már kicsit előrehaladott idő, most már több nem lesz lehetőség kékkártyás kérdések feltételére szeretném másoknak is megadni a lehetőséget a hozzászólásra. A következő hozzászólónk Olle Ludvigson egy percben. Köszönöm szépen. Felmerült bennem néhány kérdés a bizottság beruházási csomagjával kapcsolatosan. Nagyon sok ígéretet tartalmaz, és szerintem félrevezethet bennünket. Összességében persze pozitív üzenete van, hiszen támogatjuk a beruházásokat, és jónak tartom, hogy legfőbb prioritásként kezeljük. Tekintettel arra, hogy a beruházások 2007 óta 15%-kal csökkentek, tényleg lényegi kérdés, hogy növekedjenek a beruházások a versenyképességünk számára ez elengedhetetlen, és igaz ez a, főként a zöld növekedésre vonatkozólag. Szerintem azonban egy szélesebb körű beruházási erőfeszítésre lenne szükség. A csomag e részét képezheti a megoldásnak, de önmagában nem lesz elégséges. Köszönöm. Köszönjük, mondja az elnök, ez pontosan egy perc volt. Miroslav Piotrowski a következő felszólalónk, egy perce van. Köszönöm szépen. A közelgő Európai Tanács fő témája a gazdasági növekedés kell, hogy legyen, illetőleg a szakpolitikák új irányának meghatározása ennek tükrében. A legújabb adatok, a legújabb egyfőre jutó GDP-re vonatkozó adatok szerint egyre inkább egyensúlytalanság alakul ki. Európában főként Lengyelország keleti részét szeretném kiemelni a Lublini régiót, ahol nagyon alacsony az egyfőre jutó GDP, szemben más régiókkal. Szerintem különböző projektek révén orvosolhatnánk ezt a helyzetet. Például a balti tengeri északi-tengeri közlekedési folyosót összekapcsolhatnánk Ukrajnával, ezáltal fel tudnánk lendíteni a gazdaságot, sőt megerősítenénk az Ukrajnához kötődő kapcsolatainkat, és Márin Löpen egy perc. Ez olyan, mint amikor hiszünk a Mikulásba, és most pedig a Juncker tervben hiszünk. Nevetséges, amikor eh, erről a néhány milliárdról beszélünk, hát itt több ezer milliárd az Európai Unió GDP-je, és egyáltalán honnan fogjuk ezt a pénzt elővenni? És honnan fogjuk hozzáirányítani a privát szféra forrásait is? Nem fognak a privát tőkék beáramlani ide, mert ezek egyszerűen nem megvalósítható tervek. Ez csak egy szép kommunikációs terv, ennyi. aki most állandóan moralizál, ott hátul, Görögország esetében. Azért annyit elmondanék, hogy több mint 80 a megnyírbálták a köztisztviselők számát, nagyon sok helyen megszorításokat intéztek, és visszaszorították a szociális ellátást, és ugyanakkor csak pont az ellenkezője történt. Nagyobb lett az államadóság, több lett a fiatalkorú nélküliség, úgyhogy bravo, bravo, nem tudok más mondani. Csodálatos a gazdaságpolitikájuk. Il y a, il y a une, il y a une carte bleue de Madame Hart. Van itt egy kék kártya a Harms asszonytól. Elfogadja? Glauben Sie... Úgy gondolja ön, hogy értelmes beruházás a tegnapi sajtóhíradások után, amelyek szerint Oroszországban úgy határoztak, hogy 40 millió eurót bocsátanak az önpártya rendelkezésre. Tehát úgy gondolja-e, hogy eh, értelmes elvenni orosz, az orosz néptől 40 eh, millió eurót arra célra, hogy azt az Európai Unió elleni harcra fordítsák? Comme d'habitude, madame, vous racontez n'importe... Már megint mit tudom én, miről beszél maga? nevetséges, amennyiben orosz bankoknál ö, vettünk fel hitalt, ez azért van, mert a francia bankok egész egyszerűen nekünk nem adnak hitelt. Talán azért, mert az önök pártját finanszírozzák. És ö, nem vagyunk benne a rendszerben, nem vagyunk, nincsenek barátaink, nem a kikinek kie rendszerben dolgozunk. A szociális politika az nevetséges, hogyha pont az emberek ellenébe hat, és az emberek ellen fordul. Következő hozzászólók: 1 perc 30 másodpercben ott már Karasz. A mi politikánknak az a célja, hogy a tagállamoknak a függetlenségét erősítse, az emberi jogokat betartassa, a nemzetközi jogot betartassa, és a foglalkoztatás, a növekedés korát hozza-e magával az Európai Unió versenyképességének növelése útján. Kedves hölgyeim és uraim, nézzük, mi történik majd a csúcson. Én azt várom ettől a csúcstól, hogy a tagállamok konkrét kötelezettségvállalásoknak eh, konkrét kötelezettségvállalásokkal állnak elő az önmentegetés helyett. Ez egy olyan csúcs kell, hogy legyen, amely komolyan foglalkozik a bizottsági javaslatokkal, és olyan döntéseket hoz, amely eh, javaslatoknak a megvalósítását eh, segíti elő a parlament támogatásával. És azt várom ettől a csúcstól, hogy minden egyes tagállam hozzátegye a maga részét eh, a, ahhoz, hogy a Juncker féle foglalkoztatásnövelési programot sikeres segítsük. Meg lehet növelni a 21 milliárdos összeget, meg lehet növelni a nyújtott garanciákat, lehet bizonyos adózási ösztönzőket bevezetni, és lehet projekteket javasolni, olyan projekteket, amelyeknek európai többletértékük van, anélk, ahelyett, hogy tovább nemzetállamosítanánk a közös ügyet szociális és gazdasági fenntarthatóságról gondoskodnak, ahelyett, hogy egy egyszeri tűzoltó hatásuk van. Tehát komolyságot, és nem a közös pénzeknek a nemzetállamosítását várom. És egész konkrétan azt várom, hogy a költségvetési konszolidációt folytatják, és, ez, és végre rovancsolják a költségvetést. Minden tagállamban megnézik, hogy hányadán állnak vele. Jó lenne, hogyha eh, az a dereguláció, amit példaértékűen most elkezdett a bizottság, az a tagállamokban is megtörténne. Ezt várom el. Elnök, kiszogolosz eh, képviselő társától egy kétkártyás kérdése van. Kárász úr, elfogadja-e? Nos, igen, ön az előbb az emberi jogok betartásáról, tiszteletben tartásáról szólt, kedves képviselőtársam, azonban az Európai Parlamentnek a megszorító csomagokkal kapcsolatos jelentése, amit mindannyian aláírtunk, azzal a megállapítással végződik, hogy a görög program keretében megsértették az emberi jogokat, és ez nem csak a jelentésben van benne, hanem a határozati javaslatban is szerepel azt láthatjuk a jelentésben, hogy a tagállamok megsértik a nemzetközi kötelezettségvállalásaikat. Mi a véleménye erről? Karasz úr, 30 másodpercben. Úgy gondolom, hogy a bizottság elnöke már a megválasztása előtt többszörösen utalt arra, hogy az Európai Parlamentnek a trojka működésével kapcsolatos felülvizsgálati jelentése nagyon fontos kapaszkodókat nyújt számára az Európai Uniós politika megreformálásához. Másodszorban nyilvánvalóan azt is támogatnunk kell, és ehhez is szükség van a tagállamok támogatására, hogy a válságra válaszként kidolgozott szükségprogramokat a közösségi jog talajára helyezzük véglegesen, és akkor aztán biztosítani tudjuk természetesen a tagállami jogszabályok betartása mellett a nemzetközi és emberi jogi normák betartását. Most pedig Carlos Zorinho egy percben. Sr. Presidente, depois da esperança trazida... Nos, elnök asszony, reménykedtünk abban, hogy a Juncker bizottságnak a munkaprogramja uh, majd hoz valami újat, azonban kiábrándító az eredmény, a tanács nem reagál megfelelően, és most azt arra várunk, hogy tényleg konkrét cselekvésben ölcsöntested ez a program még hozzá belátható időn belül, tehát 2015 első felében. Az pedig 2015 júniusáig nem történik meg, az már veszett fejszennyele konkrét beruházásokra van szükségünk, nem csak egy beruházási programra. Nem csak egy olyan alapra van szükségünk, ami ilyen vagy olyan projekteket támogat, eh, amelyek nem hoznak valami fajta jövőbe mutató megoldást. Átláthatóságra van szükségünk, szükségünk van a tagállamok széttöredezett adózási rendszerének a konvergenciájára. Elnök úr, az ön programjának lakmusztesztje az majd a valóság lesz. Az a kérdés, hogy cselekszenek-e, vagy tovább késlekednek. Ez a nagy kérdése az Európai Tanács ülésének is, és az előjelek nem túl bátorítóak. Köszönöm szépen, Kefalo Jánisz kolléga, 1 perc 30 másodpercben kapsz szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Amennyiben a beruházásokat eh, európai szinten vizsgáljuk az elmúlt évek során, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy a 10 vagy 15-ök Európájához képest eh, a 28-ak Európájában dupla összegekkel kell számolnunk. De ugyanakkor 260 eh, milliárd euró hiányzik, még hogyha az építőipart kivesszük a számításokból, akkor is rá kell ébrednünk arra, hogy 160 milliárd továbbra is hiányzik az uniós beruházási tervből. A Juncker féle csomag, amely 315 milliárdot tartalmaz, ebből 16 milliárd jön közösségi forrásokból, 5 milliárd jön a befektetési bankból, és a többi a tagállamoktól. Nos, hát mindez azt mutatja, hogy az eurozónában sincsen elég befektetés, és ezzel akarnak egymillió munkahelyet teremteni. Junckernek és Katainannak nagyon nagy munkája van még, hiszen világszintű kampányt kell folytassanak, hogy Ázsiában és Amerikában is a piacokat meggyőzzék arról, hogy ezt a beruházási tervet támogassák. Ez a több mint 300 millió eurós befektetési terv, tulajdonképpen olyan, mint egy hazárjáték, valahogy a az állami támogatások rendszeréből inkább a kockázatok és a beruházások rendszerére kell áttérnünk. Elfogadj, Fária? Elfogadja kék kártyát Fária úrtól? 30 másodperc van parancsoljon. Köszönöm, köszönöm szépen, elnök asszony. Itt nem feltétlenül az előző felszólalóról van szó, hanem még előtte kértem kékkártyás felszólalást, és ezt nem engedte meg. Kérném szépen, hogy ez szerepeljen a jegyzőkönyvben. Köszönöm. Elnök, úgy tűnik, hogy kicsit későn szóltak nekem, hogy kékkártyás kérdést szeretne valaki feltenni, sajnálom. Kathleen van Brandt következik, 1 perc 30 másodperc. Thank you Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt bizottság és tanácsi elnökség. Azzal kívánom kezdeni hozzászólásomat, hogy egy mai újság címet felolvasok. Milliókat költ az Európai Unió retterekre. Ez szerepel abban a jelentésben, amit a számvevőszék előterjesztett. Ez érvény országra, Olaszországra, Lengyelországra. 666 millió eurót költöttek repülőterekre, teljesen értelmetlen repülőtéri projektekre. Olyan repülőterekre, amelyek sosem voltak szükségesek, túl közel vannak egymáshoz, kis kihasználtságúak természetesen pont, természetesen az emberek nagyon idegesek, amikor ilyen cikkeket olvasnak, hiszen azt látják, hogy értelmetlen projektekbe fektetünk be, és nem olyan projektekbe, amit a szociális, szocialisták és demokraták frakciója támogatna például. Így, így például ez lenne a kérdésem a tanácshoz, hogy, hogy támogassák az általunk támogatott beruházásokat, nem egy-egy tagállam számára fontos, tagállami szempontból jelentősége bíró projekteket, hanem, hanem a jövő szempontjából, egész Európa szempontjából fontos és jelentős beruházásokat támogassanak támogassák a digitális menetrendet, az emberi erőforrásokba és az energiaszektorba való befektetést. Ezek a jövőben többletértékel bíró projektek, amik majd foglalkoztatást hoznak, és nem a tagállami értelmetlen építések. Köszönöm szépen, Sean Kelly, 1 perc 30 másodpercben kap szót. Uh, we may not have certainty, but we have... Lehet, hogy még mindig nem vagyunk teljesen bizonyosak a javaslat miben léte felől, de azért most már kicsit világosabban látunk mégis. Fontos, hogy mindannyian mögé álljunk, hiszen hogyha siker sikerre visszük a projektet, akkor egész Európa nyer vele, ha elbukunk, akkor viszont egész Európa elbukik. Szerintem főként a tanácsi a felelősségét. A parlament támogatja a csomagot, és sajnálatos, hogy az elnöknek el kellett jönnie ide ma, és meg kellett kérnie a tanácsot, hogy igenis sorakozzon ő is fel a csomag mögé. A tagállamoknak igenis van egy felelősségük, végre kell hajtaniuk a struktúrális reformokat, amelyek mellett vállalásokat tettek. Írország négy-öt évvel ezelőtt mert már szinte, szinte veszett ügynek tűnt, de mi lenyeltük a keserű pirulát, sokan szenvedtek, és most aratjuk le a babérokat, a struktúrális reformokat végrehajtottuk, most már 4%-os a növekedés, és Juncker úr a bizalomról is beszélt, a bizalom, bizalom magabiztosságot is jelent, optimizmust is jelent. Írországban a KKV-k nagy, rész, nagy, nagy arányban jövőre szeretnének eh, egy új munkatársat felvenni. Ez a lényeg, hogyha minden KKV egy újabb munkahelyet teremt eh, jövőre, akkor ezzel már meg is oldhatnánk a munkanélküliségi problémát Európában. Tehát szükség van a fenntartható projektekre, ezek szükségesek eh, és nem önmagukért való projektek. Köszönjük szépen, Marlene Mici következik egy perc. Signora President, Commissario, Amazon urgenti l'Europa. Elnök asszony, Európának nagyon sürgősen arra van szüksége, hogy a gazdaságát megerősítse, és ehhez befektetésekre, beruházásokra van szükség, így tudjuk a válság utáni gazdasági és szociális problémákat orvosolni. Éppen ezért ez a Juncker terv, ez egy változást jelent, erre nagyon rég várunk, bár egy kicsit később érkezett, de akkor is mindenképpen jó, hogy megérkezett, és talán egy új lehetőség, egy, egy kis lépés a az alagútból kifelé. Ezzel tudjuk a szociális exklúziót, kirekesztettséget, szegénységet csökkenteni. De azért ezzel kapcsolatban vannak technikus kérdések, technikai kérdések, amelyekre még pontosításokat várunk a bizottságtól és a tanácstól. Az egyik például a tagállami hozzájárulások rendszere a privát szektor részéről való befektetésekre vonatkozólag is jó lenne, hogyha részletesebb tájékoztatást kapnánk, és a kettős beruházás eszközét el kellene kerülni. Fontos lenne a hatékonyság alapján megítélni majd ezt a programot. Karin képviselő következik másfél percben. Priekšsēdētājs Konze, Köszönöm szépen. A mai napon a beruházásokról beszélünk. Erre szükség van Európában, hogy honnan jön ez a pénz, honnan lehetne pénzt találni a befektetésekhez. Tudjuk, hogy a tagállamok államháztartási hiányai és az adósságai nagyon magas szintűek. Éppen ezért ők nem tudnak befektetni. A privát szektorban ugyan meg lenne a potenciál, de ők nem akarnak a gazdaságba befektetni. Éppen ezért azt a kérdést kell feltennünk, hogy miért nem akar a privát szféra befektetni az európai gazdaságba. A válasz pedig a következő. Egész egyszerűen nincsen meg a bizalmuk az európai gazdaságban. A bizalomhiány, tehát a probléma forrása. Nagyon kemény az administratív teher, nincsenek rugalmas eszközök, és az Európai Bizottság most azt javasolja, hogy milyen eszközökkel lehetne bevonzani a privát tőkét, milyen projekteket lehetne megvalósítani. Azonban, hogyha a tagállamok nem akarják ezzel párhuzamosan a strukturális reformokat megvalósítani, akkor ezek a befektetések nem fognak megérkezni a privát szférától. Csökkentenünk kell a bürokráciát, javítanunk kell a jogalkotási környezetet, ami túl kemény, és stimulálnunk kell a ö, költségvetéseket, hogy ne költsünk olyan pénzt, ami nem is áll a rendelkezésünkre. Herr István Újhelyi, für eine Minute. Kező hozzászólok, Újhelyi István egy percben. Fenn, elnök asszony, tisztelt elnök úr! kedves kollégák ismerik azt a kifejezést hogy skype nagyszülő vagy azt hogy skype unoka? mi magyarországon azokra a családokra használjuk ezt akiket szétszaktott a gazdasági társadalmi krzis akiknek el kellett költözni több ezer kilométerre magyarországról olyan fiataloknak akik gyermekeikkel együtt már egészen biztos hogy ritkábban találkoznak a nagyszüleikkel hiszen a gazdasági válság miatt más országba telepedtek le. ez nem jó senkinek. ez láthatóan társadalmi feszültségeket okoz azon gazdagabb európai országokban ahol rengeteg kelet európai munkavállaló van de nem jó nekünk sem otthon hiszen hiányoznak a nővérek hiányoznak az orvosok hiányoznak a mesteremberek hatszázezer fiatal vándorolt ki magyarországról az elmúlt négy év alatt. én azt kérem a bizottságtól hogy konkrét akciótervet dolgozzon ki hogyan tudunk segteni ezeknek a fiataloknak hogy megtalálják a helyüket és ne csak skype on használhassák tarthassák a kapcsolatot saját szüleikkel nagyszüleikkel. köszönöm szépen! köszönjük szépen david következik egy perc másodperc. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a bizottság elnökének, Jean-Claude Junckernek ezt a fontos lépést. Ez rendkívül nagy mértékben hozzá fog járulni az Európai Unióban a gazdasági növekedés beindításához. De egy másik problémát is szeretnék most felvetni. Oroszország, Ukrajna. Ez pedig nem az Európai Bizottsághoz szól ez a kérdés, hanem inkább a tanácshoz. Nem olyan ré... A múlt héten egy emberi jogi szakértő Máltára látogatott. Na, rengeteg bevándorló érkezik Máltára, e, és ez a probléma nem csak Málta és Olaszország problémája, ez egy európai probléma. Éppen ezért nem szabad, hogy megint egyedül maradjunk ezekben az esetekben, amikor tudjuk, hogy milyen komoly problémát jelentenek Észak-Afrikából a bevándorló hullámok Európában. Az Európai Parlament mindent megtett a maga részéről, most a tanácson és a tagállamokon áll a sor. Nem csak, ne csak beszéljenek, tegyenek valamit. Nagyon sajnálatos az, hogy az olasz elnökség nem tett semmit ezen a területen az elmúlt hetek, illetve napok során. Nem lehet így bánni egyes országokkal, szolidárisnak kell lennünk, ugyanis ez egy hatalmas tragédia, humán tragédia. Az emberek, a tagállamoknak szégyelnie kellene magát azért, hogy ez még mindig megtörténhet, hogy a földközi tengerbe emberek halnak meg. Köszönöm. Köszönöm szépen, Káza úr. Bálász képviselő következik, egy perc. Euh, euh, Juncker, monsieur le, le représentant du... Juncker úr, Weber úrtól és Lamtor Furraktól hallhattunk szép szavakat. Ők azt mondták, hogy Franciaországban meg kell tenni a strukturális reformokat, de ezzel tulajdonképpen csak Löpen asszony malmára hajtjuk a vizet, és most láthatjuk is egyébként, hogy ezek a fajta diskurzusok hová vezetnek. Inkább a következő kérdést kellene feltennünk magunknak. Európában ma a defláció fenyeget, és egyébként az egész világon. Vajon a, ref, a strukturális reformok, a liberális ö, gazdaságpolitika, amely a munka ö, béreket csökkenti, nem a deflációhoz vezet-e? Nincs-e összefüggés a privát szféra befektetőinek ö, óvakodása, és a között, hogy nagyon kevés a fogyasztás, nincsenek itt e, itt egy összefüggések és ellentmondások, Juncker úr. Az ön programja és a közbefektetések között, amely a reformokra appellál, és ezek a reformok pedig nem nyugtatják meg a piacokat és a beruházókat. Köszönöm szépen, most pedig a következő hozzászóló Teokárius asszony Másfél percben parancsoljon asszony. Uram, köszönöm szépen. Juncker úr, ön azt mondotta, hogy beterjeszt egy nagyon ambiciózus növekedési tervet, és létfontosságú, hogy azonnal végre is hajtsuk ezt, mert a déli szegény országok nem sokáig bírják tovább. A tagállamok gazdaságai egymástól függenek egyeseket a memorandum hatásköre alá helyeztek, és az érintett társadalmak sokszor nagyon rossz állapotban vannak. Magánberuházások pedig nem indulnak meg, ha nincs társadalmi stabilitás. Politikai és gazdasági stabilitás is magával hoz ez. És ha nincs beruházás, az érezhető a állampolgárok jövedelmében. Ciprus, Portugália, Spanyolország, Görögország mind-mind társadalmi problémák, súlyos problémák áldozatai. Ki fog beruházni ilyen körülmények között ezekben az országokban? Görögország egy új politikai válságba esett bele, megint fölmerült az eurozónából való kilépés lehetősége, ez minden gazdaságra hatással lenne. A, a tőzsde működése, az államkötvények problémája ismét felműnt Görögországban, és a memorandum súlyos feltételrendszere is probléma. Könnyen megeshet, hogy súlyos válságba esünk bele megint, és az egész eurózóna megrázhatja ezt. Joe Rodriguez, für eine Minute 30. Joe Rodriguez, Rodriguez azt mondja másfél percben. Uh, a következő Európai Tanács döntő jelentőségű lesz, hiszen valós fordulópontot hoz Európában. A szocialista frakció támogatja az olasz elnökséget, illetve az Európai Bizottságot abban, hogy a tagállamokat arra ösztönözze, hogy kötelezettségeket vállaljanak. Erre van szükség először is. Stratégiai alapok kellenek a beruházásokra nézve amelyek támogatni képesek a nagyon is szükséges, fontos beruházásokat. Ehhez az kell, hogy tőkehozzájárulást adjanak a tagállamok, tehát létfontosságú ez a kötelezettségvállalás az Európai Tanácson. A második pont az adópolitika. Ebben is forduló pontra van szükség, nem csak az átláthatóság tekintetében, hanem arról is meg kell győződnünk, hogy ott, ahol profit termelődik, ott fizetik meg az adókat. Az Európai Bizottság elnöke emellett tört láncsát. A harmadik fontos gondolat a gazdaság és pénzügyi unió teljesítésére vonatkozó mandátum. Az EMU teljesítésével kapcsolatban a konvergencia a kulcskérdés, Enélkül nincs jövője, nincs jövő az eurozóna számára. Köszönöm szépen, most pedig Jörg Leichfried úr a szó másfélpercben. Köszönöm szépen állnak a szent tisztelt képviselőtársa. Egy árnyék vetül Európára most. Az igazságtalanság sötét árnyéka. Mindenki érzi ezt. Minden állampolgár érzi, elégedetlen ezzel az, ezzel az igazságtalansággal, amely Európában olyan helyzet alakult, hogy a független vállalkozók jövedelme, akik a legtöbb tagállamban legkeményebben dolgoznak, 20 éve nem emelkedett. Másik oldalon a szupergazdagok és a nagy bankok, a nagy, nagy vállalatok látják hasznát a helyzetnek. Ez igazságtalanság. És ha nem sikerül ezt az igazságtalanságot lebontani, akkor egyre súlyosabb problémákkal kell szembenéznünk, ha az állampolgárok a, a közállapotok igazságtalanságát érzik, akkor nem fogják támogatni a társadalmat, és e, mi, akik igazságos Európát akarunk, nem kapunk elég támogatást majd. Ezt meg kell oldjuk, ezt a problémát. És az egyen, egy Lightfoot elnézést. Van egy kis gond a görög tolmácsolása. Egyik fülemben német, másikban görög? Most működik a görög? Görögül nem tudok, mondja Lichtfreisfeld úr. Működik. Angolul. Nem. Parancsoljon tovább. Újra kezdhetem? Nem. Ez is igazságtalanság Európában. Igazságtalanság van. Európában változtatnunk kell. Foglaljuk össze. Adó írságtalanság érvényesül, ezzel kell, ezt kell megoldjuk, és az alapértékeink, a jogszabályaink, és ettől függenek. Nem tudunk olyan gazdasági megállapodásokat kötni, ahol a nagyvállalatok olyan dolgokat engednek meg maguknak, amiért a normál állampolgár bíróság elé menne. Tehát olyan szabályokat kell teremtenünk, ahol mindenki egyenlő, így tudjuk előrevinni Európát, ellenkezősebben bajba jutunk többé-kevésbé betartottam az időt, elnök asszony, bár egyesek talán nem értettek. Köszönöm, és köszönöm, hogy betartotta az időt. Annak ellenére, hogy technikai problémák voltak. Poltank más egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a befektetési terv, eh, a Juncker terv, a politikai gondolkodás, a gazdaság teljes átalakítása. Egy nagy kihívás ez, hogy egy korlátozott költségvetéssel megoldásokat hozzon, ám a tagállamok és a tanács számára is kihívás, hogy tovább vigyék, hozzájáruljanak a beruházási összegekhez. Nem csak szép szavakra van szükség a tagállamok részéről, hanem tettekre is. Tehát nagy erőfeszítésre van szükség. Mindenki akinek pénzügyi ereje van, hogy, hogy hozzáruljon az erőfeszítésekhez. Világosan ki kell mondani, hogy a költségvetési elemeket tovább kell erősíteni, a magán és közberuházásokat erősítve, hogy ez az európai gazdaságok és az európai emberek számára változást hozzon. Most Kurt Fleckenstein következik, az utolsó felszólaló, a spontán felszólalók előtt. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Engedjenek meg néhány szót azzal kapcsolatban, amit a tanács Ukrajnával kapcsolatban mondott. Világos fogalmazást és tetteket várnánk. Minden támogatás, amint a megválasztott ukrán kormánynak adunk, és főleg Poroshenko elnöknek, legyen konkrét, és a végrehajtás is átlátható a megállapodott joganyaggal összhangban. Tárgyaljunk Oroszországgal is, a humanitárius helyzet javítása legyen a fő célunk, főleg Kelet-Ukrajnában. Ez azt is jelenti, hogy ki kell dolgozni a decentralizációi koncepcióját, amelyet támogatnunk kell, és támogatnunk kell az átfogó reformprogram végrehajtását is, amit a kormány magának célként tűzött ki. Ennek a formája még változik, de a polgároknak konkrét reformokat kell látniuk, érezniük. Ehhez know-how-ra van szükség, ezt rendelkezésre kell bocsátani, pénzügyi segítséget is kell adni, amit felajánlottunk, hogy főleg a szociális társadalmi helyzet, a társadalom egyes rétegeinek a lecsúszása megállítható legyen, és a kelet-nyugat szakadék áthidalható. Köszönjük szépen, Fleckenstein úr! Danuszulik kolléga kíván kékkártyás kérdést föltenni önnek. Elfogadja ezt? El. A kérdésem az lenne, hogy pénzügyi segítséget nyújtunk Ukrajna gyakorlatilag csődbe ment, és több tíz milliárd eurós támogatásról van szó. Támogatja-e azt, hogy az Európai Unió megmentse Ukrajnát, és ugyanúgy, ahogy Görögországot is úgymond megmentettük, ö, 140 milliárdos adósságot csináljunk. Ezt akarja Ukrajna kapcsán is. Az Európai Unió egyedül nem képes megmenteni Ukrajnát, de természetesen szükség van pénzügyi támogatásra is, hogyha Ukrajnát, ahogyan mondja, meg szeretnénk menteni. A tagállamokkal közösen, a világbankkal közösen, más partnerekkel közösen ez sikerülhet. Legalább is olyan mértékben, hogy a reformokat sikerüljön beindítani, mert egyébként valóban nincs értelme pénzt önteni egy lyukba, hogyha abból nem születik fenntartható változás. Ebben azt hiszem egyébként a ház többsége egyetért. Kilencen jelentkeztek a spontán között, felszólalások között. Első felszólalunk Mercedes Bresszó asszony. Köszönöm szépen elnökasszony. Én azon kevesek közé tartozom, akik azt mondják, hogy a Juncker-féle elképzelés jó lehet, ha a rugalmasság beépül a tagállami EU-s rendszerbe, és az Európai Uniót úgy alakítjuk, hogy a beruházások intelligensek legyenek, értelmet mutassanak. A tanács elnökéhez szeretnék szólni. Ha nem tudom, hogy a tanács tudatában van-e annak, hogy mindez mit jelent. Vagyis az, hogy a tagállamoknak viszonylag alacsony szintű a beruházási volumene, amely valóban multiplikátor hatást fejtenek ki, már pedig pont erre lenne szükség Európában az ilyen típusú befektetésekre, 300 milliárdos a Juncker terv, de ez még mindig nagyon kevés ahhoz, hogy a beruházási szakadékot áthidaljuk. Köszönjük szépen. Jotis Mariasnak adok szót egy percben. Köszönöm szépen. Nagyon fontos, hogy az én országomra vonatkozó nem megfelelő megjegyzéseket korrigálja, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy önnek mi a politikai identitása, de nincs joga beleszólni Görögország belügyeibe. Politikai semlegességről kell tanúbizonyságot tennie, hiszen az Európai Bizottság elnöke azt kérem öntől, hogy ne legyen szószólója azoknak, akiknek pénzkölcs, akik pénzt kölcsönöztek Görögországnak, ne szóljon bele Görögország belügyeibe. Így nem tudja megmenteni a görögországi memorandum mellett kartoskodókat. Hiszen ha így folytatja, akkor nem tudjuk tető alá hozni a Görögországban elkezdett munkát. Nagyon fontos, hogy megszabaduljunk a trojkától, és megszabaduljunk a, a hitelek egy részétől, azt gondolom, hogy ön személy szerint felelős részben ezért. Nem minúte. Köszönöm szépen, Szíria Kötöz képviselő, egy percben a következő hozzászóló. to... Köszönöm, elnök úr. A küszöbben álló tanácsülés meg kell vizsgálja azt, hogy Törökország megsérti a nemzetközi jogot folyamatosan, és behatol Ciprusi kizárólagos gazdasági övezet területére. Létfontosságú, hogy Törökország abba hagyja az emberi jogok eltiprását saját házatáján, a kormánypárt politikai ellenzékének bebörtönzését és hasonló tetteit. Az Európai Uniós tagállamok kell, hogy hogy felépjenek Törökországgal szemben, nem szabad megengedni, hogy így viselkedjen. Mert ezzel Törökországot csak felbátorítják, és tovább fokozza jogtalan és elfogadhatatlan viselkedését. Képviselőtársa, ha a Törökország nem tud, nem képes tényleges előrelépéseket tenni az Európai Uniós tagság felé, akkor bizony ki kell fejezzük a helyzet komolyságára vonatkozó gondolatainkat, és figyelmeztetünk el az országot, hogy ne avatkozom be Ciprus belügyeibe. Gomez, egy minute. Anna Gomes, egy, Anna. Anna, egy Sintra, is forced now to Szintra polgármestere ö, menzákat nyit meg, iskolai menzákat a munkanélküli szülők számára is. Nem szégyenletes ez, Juncker úr? Egy olyan országban történik, Portugáliában, amelyről a növekedés motorjaként szólt például Weber úr. Ön szerint miért nincs, miért nincsenek források, közpénzek a növekedésre, miközben stócokban állnak a pénzek máshol, és a nagy cégek pedig nem fizetik meg az adót az Európai Unióban. Azt szeretném, hogy nézzenek szembe a kötelezettségvállalásaikkal, és fejezzük be ezt a hanyatlást, fejezzük be az adódömpinget, fejezzük be a versenyjog megsértését, fejezzük be azt, hogy az adóügy területén adóelkerülést látunk, illetve korrupciót. Ami pedig a külügyi kérdéseket illeti, ne hagyjuk, hogy az oroszországi, ukrajnai, törökországi válság árnyékot vessen a tanácsra, illetve a tanács belbiztonság, illetve biztonsági ügyeire. Köszönöm. Következő hozzászóló. Marina Guzmán egy percben. Gracias. En el Estado español sabemos ya muy bien. Köszönöm szépen. Spanyolországban fontosan tudjuk, hogy hogyan fog kinézni ez a Juncker-féle beruházási terv. Ezt már láttuk, korábban is el kellett szenvednünk azokat a kísérleti projekteket, amelyeket a Castor címmel eh, ránk oktrojáltak az Európai Beruházási Bank támogatásával. Óriási kudarc volt a dolog, nem is tudom hány milliárdba került, és ezek mind Florentino Perez zsebébe vándoroltak, illetve a Real Madrid foci csapat zsebébe, illetve a világ harmadik legnagyobb építető cégének szerződéseire költötték. Így fog kinézni a Juncker terv is, ezeket a pénzeket majd haverok elköltik egymás között, és közben még meg is tapsoltatják magukat. Ezt már előre látjuk. Mit találnak még ki nekünk és számunkra? Köszönöm, Iva Weidl a következő egy percben. Szoszéda. Köszönöm szépen. Juncker úr, Szeretnék gratulálni önnek, ön, önnek ahhoz az ötlethez és ahhoz az energiához, amelyel ö, sikerült magát már-mára lefárasztania, úgyhogy ez látszik is önön. De engedje meg, hogy a választók nevében kifejezzek egy ö, vágyat. A programja talán jó, üdvözöljük, de a, az időskorúak olyan programot várnának, amelyek a demográfiai változásra is választ adnak Európában. Ami eddig zajlott, az nem működik, és reméljük, hogy a következőkben a nyugdíjasokra is, is gondolnak meg. Emmanuel Fletz, percben a következő hozzászóló. Köszönöm. A tanács, illetve a csúcs mindig új programok bejelentésével foglalkozik, új pénzeket kivéve az emberek zsebéből és a monopóliumok tőkéhez csapva ezeket a pénzeket. Szemet hunyva a felett, a tény felett, hogy ezek az új intézkedések mindig az emberi jogok, az igazságosság és a méltányosság ellen hatnak. Most is így van ez, mindig is így volt. A tanács azon dolgozik, azt próbálják kidolgozni, megtervezni, hogyan tudja a munkásosztály elleni kormányokat támogatni, olyanokat, mint amelyek Görögországot vezetik például, annak ténynek ellentmondva, hogy hatalmas gond árnyéka vetül az egész választási rendszerre, a választási törvényre, mandátumokat lopnak el az ellenzéktől, a társadalom pedig egyre inkább megelégeli ezt. Ezért a bizottság elnök és Jean-Claude Juncker ezért próbál beavatkozni beszédeivel, próbál megmenteni a görög kormány bőrét, ezzel fogadatlan. Nem tudok most elfogadni kékkártyás kérdéseket. <clears throat> Még ketten jelentkeztek szóra. Annyi. Szanyi Tibor. aztán A lehetőséget, elnök asszony. Én két dolgot szeretnék szóba hozni, bár az egyikről már egy kék kártya keretében tudtam pár szót említeni igazából juncker úrnak szeretném fölhívni a figyelmét arra hogy az adóelkerülés illetve az adócsalás valóban mint két ilyen egymás mellett futó szó nem fedi le a teljes adóproblematikát az adóbűnözésnek a problematikáját ugyanis létezik az a fogalom hogy a túlzott adóztatás következtében megfeketedik kifeketedik tulajdonképpen a gazdaság. magyarország az én hazám esetében csak egy példát mondok hovatovább az élelmiszerkereskedelem köszönhetően az irdatlan magas twenty seven os áfának amelyhez most még plusz six ot hozzátett a kormány lényegét tekintve az kereskedelem fele hovatovább a fekete gazdaságba vészel. a másik ez egy rövidebb mondat szeretném hogyha a beruházásélénktő csomagnak az erőforrásai nem vonnák el a meglévő alapokat. köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Utolsó felszólalónk. Flasikova Benova asszony egy percet kap. Köszönöm szépen, elnök asszony. Juncker úr, a következő napok során önnek elég komoly problémákkal kell majd szembe néznie. Az ukrán helyzettel kapcsolatban pedig azt kell, hogy mondjam, hogy az ottani viszonyok nem javultak és az európai polgároknak egyre többe kerül ez, és erre a pénzre nekünk is, a mi gazdaságunknak is szüksége lenne. Az Európai Unió gazdasági helyzete is hanyatlik, hazámban az átlag bérek igen alacsonyak, a munkanélküliség nagyon magas, és ezek azok a témák, amelyekkel egy Európai Bizottságnak foglalkoznia kellene, és amelyre megoldásokat kéne találni a csúcs találkozón is. Remélem, hogy ez a karácsony előtti időszak hoz valamit azok számára is, akik valódi megoldásokra vágynak. Most akkor a bizottság elnökének, Juncker úrnak fogom megadni a szót, és kérem őt előre is, hogy ha lehetséges, tartsa be az 5 perces felszólalási időt. Sehr geehrte Frau elnök asszony. Nagyra becsülöm ezt a kérést, és szívesen betartom a felszólalási időt, akár egy percben is össze tudom foglalni a válaszokat. A legtöbb kérdés ugyanis már tegnap, tegnap előtt és az előző viták során is mind-mind felmerült, és mindegyikre részletes választ adtunk. Nincs értelme annak, hogy ezekre újra válaszoljak. A kérdezők többsége ráadásul időközben kiment. Csak leszeretném szögezni, hogy a beruházási terv vet sürgősen végre kell hajtani. Az Európai Parlamenttől függünk, hogy a szükséges dokumentumok januárban elérjék önöket, arról gondoskodom, és remélem, hogy a parlament ezt a tervet jóvá fogja hagyni. Ez a konkrét cselekvések nyelve, amit önök is követelnek. És de a, ha olvasom a válaszokat, azt látom, hogy legalább hat ö, kormány ö, elnöke ezzel egyértelműen egyetért, de még senki nem írta meg nekem, hogy a garancia, garanciához menny, hány milliárdal kíván hozzájárulni. Ö, de gondolom, hogy holnap az Európai Tanács ülésén, és holnap után, miután a polgárok és a parlament erre kéri őket, össze fogják ezt a pénzt hozni, amelyre valóban szükség van, és ha ez meg lesz, akkor nem lesz gond a program végrehajtásával. Olyan költségszinten, ahogy azt terveztük, mert jelenleg nincs közpénz arra, azokra a feladatokra, amelyek elodázhatatlanok, és amelyek nélkül az európai gazdaságot és az adósságainkat fel tudnánk lendíteni, illetve vissza tudnánk fizetni. Ezért az egyetlen intelligens megoldás, hogy az összes költségvetésből hát, mobilizálható pénzt is a beruházásokra költsük, és a reálgazdaság támogatására. Aki így ruház be Európában, és nem lyukakat tömköd adófizetői pénzekből, hanem magántőkét mobilizál, hogy az a gazdaságban gerjesszen, valamit. A bizottság ezeket a projekteket szigorúan fogja követni, de nem maga a bizottság választja ki majd a projekteket. Ugyanis ha a bizottság ezt a feladatot oktorja el magának, akkor akkor ez nem lenne bölcs döntés. Ráadásul folyamatosan nálunk lobbiznának a különböző kormányok és szervezetek. Én azt várom, hogy a leghosszabb idő nyúló és folyamatosan fenntartható növekedés generáló projekteket fogják kiválasztani, ö, nem ö, alagutakat és templomokat akarunk építeni, van már alagút és van sok hit, hanem értelmes munkahelyeket generáló projekteket fogunk csinálni, és az atomipar finanszírozása sem a bizottság dolga, ugyanakkor persze az egészséges energiamix kialakításához hozzá szeretnénk járulni. Elnök asszony, nem örülök annak, hogy akik meghívnak, semmi újat nem mondanak. Miért vagyok itt én. Én vagyok az egyetlen, aki nem mondhatja el a véleményét, meghívnak ide, ahol egyébként gyakran megjelenek, és közben én nem, nemzeti parlamentekkel is folyamatosan tárgyalok, tehát érdemi vitát várnék, én politikus vagyok. Ugyanazt fogom mondani, amit eddig mondtam, mindenki kritizálhatja a bizottságot, de de a bizottság fenntartja azt, amit eddig is mondott. Köszönöm szépen, elnök úr, és egyébként adtam volna önnek több időt is, hogyha kívánta volna. Köszönöm szépen. Most a tanács nevében Benedette Delava úrnak adok szót, őt is kérem, hogy tartsa be a felszólás idejét. Dente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valószínűleg nincs is szükségem 5 percre, tisztelt kollégák. Én is szeretnék köszönetet mondani a ma délelőtti vitáért mindenkinek, aki abban részt vett, illetve szeretnék utalni a bizottság előbb hangzott, elhangzott megjegyzéseire. A holnapi tanácsüléssel kapcsolatban nem tudok semmilyen információt szolgáltatni, de ahogyan a bevezetőmben is elmondtam, az önök megjegyzéseit, elvárásait, kritikáit feljegyeztem, figyelembe veszem azokat. Figyelembe veszem a bátorításukat is. Ezek részben általános hangok, részben különböző ágazatokat, szektorokat érintenek, Gondolok itt konkrétan a beruházási tervre, a Juncker csomagra. Ahogyan önök is tudják, ez az Európai Tanács az első tanács lesz Donald Tusk vezetésével, illetve Jean-Claude Juncker bizottsági elnök részvételével, az új feladatok átvételével azt is elmondhatjuk, hogy nagyon nagy tapasztalattal rendelkeznek, Ugyanígy, ahogy az európai parlamenti képviselők is nagy tapasztalattal rendelkeznek a tanácsüléseket illetően, az olasz elnökség lassan a végére ér, és ennek kapcsán nagyon sok sikert kívánok önöknek a jövőre nézve, nem csak a következő tanácsülés tekintetében. Köszönöm szépen, ezzel zárjuk a téma